állampolgárokat érint, és európai intézményeket érint. Július 4-én az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást az a tömeges elektronikus megfigyel, megfigyelés tárgyában az Európai Uniós, Uniós állampolgárokat érintő ügyekben, és felhatalmazta a bizottságot arra, és idézem, hogy egy mélységben való vizsgálatot folytasson a témában, együttműködve a nemzeti parlamentekkel és az EU-USA szakértőkkel, és aztán jelentésen éljen ezen vizsgálat eredményéről az év végéig. No tehát, ezért vagyunk most itt, hogy együttműködjünk a többi érintett szakbizottsággal, amelyeket érintett mindez, az AFET-et, az Intát, értem ez alatt, illetve az Európai Parlament az Egyesült Államokkal való kétoldalú kapcsolatokat fenntartó delegációja is érintett lehet. És szeretném megnyitni kollégáim és a többi szakbizottság előtt, valamint a nemzeti parlamentekben dolgozó kollégáink előtt ezt a lehetőséget, hiszen nemzeti parlamentekben is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ez Európai Uniós állampolgárokat érintő ügyről van szó. Azon jogukról, amelyekkel foglalkoznunk kell. Claude Morales képviselőtársunk az, aki jelentéstevőként került kijelölésre, ez ma reggel került jóváhagyásra egyébként, ez a kinevezés, és négy hónapunk van, hogy lefolytassuk ezt a vizsgálatot, és a ciklus vége felé közeledve az idő bizony sürget. Fontos, hogy a Libeszak Bizottságban decemberig e munka eredményét szavazásra bocsáthassuk, és januárban pedig a plenárisan szavazhassunk róla. Bejelentem, hogy egy német forgatócsoport engedélyt kapott, hogy az ülésen részt vegyem és forgasson. David Burnett dokumentum filmjének része ez, amely az Európai Uniós adatvédelmi jogalkotási folyamatokat mutatja be e dokumentumfilmben. 2012. január óta forgat, és lépésről lépésre bemutatja a jogalkotás lépéseit adatvédelmi kérdésekben, az adatvédelmi csomag sorsát követi figyelemmel ez a dokumentumfilm, és ennek forgatása folyik most is. Már több ülésünket filmezték, Most pedig folytassuk az ülést magát. Fontos, hogy most a sajtó termékek, illetve oknyomozó újságírók szerepét, illetve beszámolóit hallgassuk meg, akik kulcsfontosságú szerepet játszottak a vizsgálatok során. Azzal nyitjuk meg tehát az ülésünket, hogy meghallgatjuk beszámolójukat, az európai állampolgárok alapjogaival ö, kell foglalkozzunk, és ezek fontos alapértékek, amelyeket az emberi jogok európai egyezménye, valamint a karta is megerősít, amelyek a Lisszaboni szerződés alkotó elemei. No, ezért is a téma éjjelő fontossága miatt is üdvözöljük mai vendégünket, először Zsákfor úrat, aki újságíró, a nagyhírű Le Monde újság napilap részéről, amely a francia adat, elektromos gyűjtés mikéntjéről számol be. Aztán Jacob Applebaum urat is üdvözlöm, aki oknyomozó újságíróként dolgozik, valamint szoftverfejlesztő és számítógép biztonságai kutató. A TOR projektről fog beszámolni, és üdvözöljük a szám. Harmadikként pedig videokonferenciát folytatunk majd le. Ö, Alan Rusbridger úrról, aki nem tud személyesen eljönni, de jelen lesz elektronikus formában, aki a Guardian ö, főszerkesztője. Videokonferencián vesz majd részt az ülésen fél öttől és Glenn Greenwald is itt lesz, aki a, aki bloggerként dolgozik ezen a témán. Brazíliából jelentkezett be, ám végül sajnos Glenn Greenwald úrral a megszerett videókonferencia mégsem jött össze. Úgyhogy most Alán Ruszbicser úr lesz az Ideokonfit egyetlen vendége. Tehát, majd haladunk menetrend szerint, ám kezdjük most a két fizikailag is jelenlevő vendégünkkel. Először Jacques Folor úrral, aztán Appelbaum úrral. Melyikük kezdi? Parancsoljanak. Ügyendi kérdés? ügyrendi kérdést akar feltenni, tényleg? Sorry, I think... Igen. Nagyon sokunkat érdekelne az, hogy a videokonferencia Greenwald úrral miért került törlésre. Érdekes volna tudni ennek az okát. Question of time. Az időzítés miatt a személy, az illető személy Brazíliában van most, és nem tudtuk összehozni az időzónák miatt a találkozót. De továbbra is érdeklődéssel fordulunk a dolog felé, és egy további ülésre meghívjuk. De sürge bennünket az idő, mint mondottam, nagyon fontos, hogy befejezzük a munkánkat még az év vége előtt. Úgyhogy megpróbálom majd a későbbiekben kapcsolatot teremteni vele, ám itt vannak azért érintett releváns újságírók, akikkel tudjuk folytatni a munkát. Fodor úr elsőként kap szót, parancsoljon. Merci de pour votre invitation. Köszönöm szépen a meghívást. Röviden. Natalie Nogered a Le Monde igazgató asszonya részéről szeretném elmondani, hogy igenis felelőssége az újságíróknak az, hogy a munkájukat ezzel kapcsolatban elmagyarázzák. Franciaországban még um, úgymond uh, az egyéni és uh, um, szólásszabadság sérelméről nem igazán uh, hallanak azok, akik a sajtó orgánumokat uh, olvassák. Július elején egy olyan cikket írtam, amely egy olyan ö, tömeges megfigyelésé, lehallgatása és mm, adagyűjtő és tároló programra világított rá, amely akár közigazgatási, akár politikai háttérrel is megtörtént. A Prisma neve, nevű rendszerhez hasonló rendszer működik, de az USA-tól és az Egyesült Királyságtól eltérően minden olyan technikai eszköz, amelynek hála elektronikus jeleket lehet megfigyelni, az nem egy külön tároló rendszerben kerül eltárolásra egyetlen belbiztonsági főigazgatósága DGSZ hírszerző titkos szolgálati ö, ö, egység kezében van, amely külföldön tevékenykedik. 2005, 2006 és 2007-ben három éven keresztül olyan technikai eszköztárral ö, ruházta föl magát, amely igen jelentősnek ö, ö, tehető. Ö, és maga a parlament finanszírozta ezt az úgynevezett szintfejlesztő beruházást, amelynek hála adatgyűjtésre és elemzésre kerülhet sor. Igazából egyfajta hírszerző tevékenységről van szó, a DGSE részéről. Visszatérnék majd később arra, hogy Franciaország vajon miért ö, vértezte föl magát ezen rendszerrel. Számunkra nem az volt a fontos, hogy rossz vagy jó-e ez a tevékenység, hiszen a terrorizmus elleni küzdelemről van szó, hanem arra próbáltunk rávilágítani, hogy az ellenőrzés működik-e vagy sem. Ez az adatbázis a milliárdnyi adatot tartalmaz és éveken át megtart, tárol, és nem kizárólag a DGS-e külföldről működő belbiztonsági főigazgatóság kezében van, hanem egyfajta ö, ö, rendszer felhasználású adatbázis ez, a legnagyobb teljesítményű francia ö, számítógépben tárolt anyagról van szó, és más titkosszolgálati hírszerző egységek is Franciaországon belül felhasználják ezt az adatbázist napi szintű lekérdezéssel. És mindenféle ellenőrzői szerven, ö, szervtől mentesen férhetnek hozzá a további hírszerzői ö, szervek ezen adatokhoz a, a DCRI, vagy éppen a vámhatóságok, vagy a pénzügyi folyamatokat vizsgáló francia hatóságok a DGS höz tehát magához, a belbiztonsági főigazgatósághoz fordulhatnak, és ezen adatokat lekérdezhetik. Lehet, hogy terrorizmus ellenes indítatással, de ez nem biztos. Tehát maga az információ bekérője az ország szabályai mm, szerint jár el, úgymond, tehát semmilyen más hatóság a két érintett lekérdező és az adattároló hatóságon túl senki nem ellenőrzi, hogy mi történik, végül is, amikor ilyen adatokhoz hozzáférnek. Az ellenőrzés teljes hiánya ez, és ez ugyanaz a típusú öm, ö, rendszer, mint az Edward Snowden által megszellőztetett ö, titkos adatgyűjtési program. Jelentős, ö, masszív adat megfigyelésre, adat gyűjtésre és elemzésre vonatkozó hírszerző programról van tehát szó. Megfigyelik, lehallgatják, és aztán kezelik az ilyen információkat. Létezik Franciaországban természetesen egy törvény, amely eredetileg magára a telefonos lehallgatásra vonatkozott, ma is vonatkozik még erre, vannak olyan fórumok ma is, amelyeket, amelyekkel konzultálni lehet a rendőrség, titkos szolgálat részéről a lehallgatás folyamatára, a CNCIS francia rendszeren keresztül lehetőség van, de ami a metaadatokat illeti, azon metaadatokat, amelyeket a DGSE tárol, ennek a létező ö, ö, ö, rendszernek semmilyen technikai vagy emberi erőforrása nincs arra, hogy ezen meta adat, adatbázis felhasználását ellenőrizzék. Július elején tehát öm, rámutattunk a cikkünkön keresztül ezen rendszerre, de furcsa módon, szinte ellentmondásosnak mondhatóan, igen kevés reakciót váltott ki a cikkünk. Érdemben ez talán azt is jelentheti, hogy egy olyan ország, mint Franciaország, amelynek hagyományai között ugye igen, centralizált állam ötödik köztársaság alatti állam, valahol nem is lepte meg az olvasóinkat az, hogy van egy ilyen eszköz, a fegyvertárában az államnak, és úgymond jóhiszeműen használhatja. Ma az igazság az, hogy a médiák Jóformán csak úgymond műszaki, technikai jellegű vitát folytatnak a DGS -e, lehallgatási, mondjuk tenger alatti kábelekről tárgyalnak, meg a műholdas berendezésekről, meg arról, hogy milyen hatásköre van a parlamentnek, a parlamenti képviselőknek, akár Franciaországban, akár önöknek is. Egyszerűen az állampolgárok szabadsága oldaláról vizsgálják meg, hogy mennyire lehet a magánéletet védeni, vagy hanem magánemberekről van szó, akkor vállalatokról. Számunkra politikai ö, szerepvállalók közül az egyetlen a, a fórum, amely reagált, az az Európai Parlament. Önök. Az önök szakbizottsága a LIBE. Mit is vethetünk föl, mint kérdést? Az, hogy ha a parlament ilyen komolyan ö, ö, lépett fölne fel mint önök, hát nem is tudom. Van-e lehetőség arra, hogy az egyéni szabadságjogok elleni fellépések szintjén mennyire lehet megváltoztatni a jelenlegi rendszert, akár a Prisma rendszert, akár a francia rendszert, a telefonos lehallgatások a rendszerét, a kormányok megfigyelését, francia miniszterek lehallgatását, megfigyelését. Valahol minden egyes ország felvértezte magát egy-egy rendszerrel, de persze nem olyan ö, erőteljes rendszerrel, mint ö, az USA kormánya. Ö, de valahol szinte minden országban létezik ez a rendszer. Ha Franciaország kiállt volna, és valahol azt mondja, hogy az USA-val szemben bizony szinte jogsérelem érte Franciaországot Washington részéről, akkor Washington akár ö, ö, rámutathatott volna arra, hogy bizony a jogsértés, a jogsérelme az mindkét oldalról létezik, hiszen a franciáknak is van olyan rendszerük, mint az, ö, mm, usa -nak. Az oknyomozást továbbra is folytatjuk, ami az adatgyűjtés tároló programot illeti. Nem tudjuk még Franciaországban, hogy milyen létező megállapodások vannak érvényben a titkos szolgálat és a legjelentősebb telefónia Orange, SFR, Buig, Free és más szolgáltatók között. Nem tudjuk, hogy léteznek-e ezek úgy, mint az NSA és a különböző USA mm, szolgáltatók között azzal kapcsolatban, hogy a titkos szolgálatokat érdeklő információkhoz mennyire lehet hozzáférni. Vannak még tehát e, ismeretlen tények, számunkra is tovább folytatjuk a nyomozást. Egy e, titkos szolgálati e, hírszerzői parlamenti e, delegáció viszont létrejött, és megpróbál, de kihangsúlyozom, megpróbál csupán e, valamilyen módon rávilágítani a e, francia hírszerző rendszerre. 2007-ben állították föl ezen grémiumot, és ha jól tudjuk, akkor csupán csak a francia hírszerzői igazgatóságok igazgatóival találkoztak eddig. A igen kicsiny pénzügyi forrásokkal rendelkezik ez a grémium, nem olyan jelentősebb háttérrel, mint mondjuk a francia parlamenti szakbizottságok rendelkeznek. Azzal szeretném befejezni előadásomat, hogy ö, hagyjak egy kis időt a kérdés-felelet részre, hiszen az az igazán izgalmas. Én újságíróként szembesülök azzal, hogy a különböző ö, ö, személyeket, ö, ö, döntéshozókat megkérdezve látom azt, hogy a francia parlamenti képviselők mennyire tudatában vannak annak, hogy valahol a francia kormány erői igazából nem csak, hogy tudatában vannak annak, hogy igenis nekik nem feltétlenül van lehetőségük arra, hogy a hatalom fékjeiként, ellensúlyaiként működjenek, szinte lebecsülik, alábecsülik ezen információt és, és a leleplezéseket, és azt mondják, hogy rendben, hát ez van, de ez van, a kormánynak ez a szerepe. És azt mondják a képviselők sokszor, és ezt mondták nekem két-három alkalommal, amikor felvetettem a kérdést, hogy mi a véleményük erről, azt mondják, hogy semmiért nincs értelme aggódni, hiszen azok az emberek, akik az ilyen masszív adatgyűjtési és tároló programokat kezelik, ők republikánus emberek. Valahol ott a belbiztonsági főigazgatóság árkányaiban vannak olyan emberek, akik igenis tudják felelősségteljesen, hogy mit csinálnak. Azok, akik ezen hatásköröket gyakorolják, ők a köztársaság hívei, és soha nem használnák komoly eszköztárukat, technikai eszköztárukat becstelen munkára. szinte felmentvényt adunk ezzel a, a titkos szolgálatnak, a hírszerzésnek, és azt mondjuk, hogy a, a mm, terrorizmus elleni küzdelmen kívül semmilyen más eszközre nem használjuk, semmilyen más célból nem használjuk ezt a rendszert, de mi annak a garanciája, hogy egy idő után más típusú e, e, harcra nem vetik be ugyanezt a fegyvertárt. Már Sárközi elnök idején láttuk azt, hogy igenis politikai érdekek védelmére akár az igazságszolgáltatást is fel lehet használni, és ha nincs ellenőrzés, akkor bizony a jogállamiságnak vége. És mi újságíróként, Natalie Nögered, aki a Le Monde igazgató asszonya, nemrégiben vette át a vezetést évelején ő maga is azt mondja, hogy igen, a polgárok érdekét szolgáljuk, ellen ö, ö, súlyként ö, a politikával a szembeni ellen súlyként ö, ö, dolgozunk mi, tényszerű, elővigyázatossági alapon nyugvó munkát végzünk, és reméljük, hogy az a munka, amelyet Brüsszelben az Európai Parlament végez, annak a munkának hála majd a tudatosság fokozása is megtörténik, észszerűen vagyok derülátó azzal kapcsolatban, hogy Franciaországban mi a jövő, inkább pessimista vagyok, köszönöm. Köszönöm Rólnak, hogy eljött hozzánk, és hogy ennyire ö, pontosan fogalmazott röviden. Mr. Applebaum, you've got the floor. Applebaum úr, következik. Köszönöm, hogy meghívtak nagy megtiszteltetés. Most először járok az Európai Parlamentben. Én eh, kicsit eh, szélesebb kitekintéssel szeretném megközelíteni ezt a munkát. Eh, már egy évtizede a TOR hálózatban dolgozom. Ez egy olyan hálózat, amely a cenzúra ellenességet biztosítja az emberek számára. A svédek, az amerikaiak közösen finanszírozzák, ez egy ingyenes szoftver projekt. Ugyanakkor most leginkább független újságíróként vagyok jelen, aki az ilyen jellegű megfigyelési programokat figyelemmel kíséri már egy ideje. Az nsa ról fogok beszélni, de szeretném egy kicsit, szeretnék egy kicsit messzebbről neki futni ennek a témának. Amit megtudtunk, az az, hogy az NSA az egy mindent átfogó kémprogram. Amit még nem tud a közvélemény, vagy amiről nem beszéltünk még, az az, hogy az FBI és a CIA hasonló eh, hozzáférési programokkal rendelkeznek. Tehát eh, amikor ezekkel a prizma jellegű eh, programokkal, programokról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy ezek olyan programok, amelyek eh, lehetővé teszik, hogy embereket, eh, szervezeteket, cégeket eh, gyakorlatilag bűnrészesként bevonják ebbe a megfigyelésbe. Azt gondolom, hogy a Fizának egy külön rendelkezését, ami egy amerikai törvény külön rendelkezését veszik jogalapnak, a Yahoo, a Skype, a Microsoft pedig vagy a hálózatukon belül hoztak létre olyan rendszereket, vagy ahhoz illesztettek olyan rendszereket, amelyekkel kiszolgálják a PRISM, PRISM programot, vagy vannak olyan jogi eszközök, amelyeknek még nevük sincsen, az FBI például rendelkezik egy olyan programmal, National Security Letternek hívják, amely azt gondolom, úgy tudom, hogy engem is figyelemmel kísér. Ezek összességében alkotmányellenesek, már bírói ítélet is született ebben az ügyben. Minden Eh, minden eh, ügynökség rendelkezik hasonló eszközökkel, eh, és ez a National Security Letter, ez valójában mindenfajta üzleti feljegyzést, üzleti, üzleti feljegyzést, illetve anyagot figyelemmel kísér. Ezekben a rendszerekben tehát léteznek olyan hardware elemek, amelyek gyakorlatilag figyelemmel kísérik a cégek teljes tevékenységét. Ez, ez, tehát a, a Prism az egy program, de ehhez hasonló programokból jó néhány e, létezik. Van egy másik szó, amit gyakran használtak olyan cégek leírására, amelyek nem férnek ide ebbe a e, leírásba, az upstreamnek hívják ezt. Az upstream az egy olyan leírás, amely a technológiai megvalósítást írja le. Úgy tűnik, hogy itt a célzott személyekkel kevesebb, célzott személyek vonatkozásában kisebb a, a, a részesség, de mindenképpen monitorozzák a, az adott szervezettel zajló összes kommunikációt, ezt hívják upstreamnek. A Tempora rendszer, amely gyakorlatilag egy brit rendszer, amelyet a GCHQ visz, ez egy upstream rendszer, mert gyakorlatilag az Nagy-Britanniából belépő és kimenő, oda, onnan kimenő adatforgalmat ellenőrzi, tehát belefolyik minden adat a tempórába, és amennyire én tudom, legalább három-négy napig minden adatot, minden egyes adatot, tehát nem csak a meta adatokat gyakorlatilag visszatartanak, és addig vizsgálhatnak ez egy olyan megfigyelési apparátus, rendszer, ami, ami, ami korábban sose létezett. Amikor az Echelonról először szó volt, és Duncan Campbell erről beszélt először, már az is iszonyatosnak hangzott, de én nem tudtam akkor elképzelni, hogy ennyire tovább romolhatnak a dolgok. Gyakorlatilag az eselon az gyerekjáték ahhoz képest, amilyen rendszerek most vannak. Snowden, eh, Greenwald és a többiek, amit lelepleztek, azok olyan fejlett rendszerek, amelyek eh, gyakorlatilag három fázisú megjelentés, megközelítést alkalmaznak. E, egyrészt e, van egy részesség, másrészt van egy normális megfigyelés, ami az upstream, és a harmadik pedig a Gini program, ami a közelmúltban lett a Washington Postban leleplezve. A Gini az gyakorlatilag a taktikai kihasználásra e, készített program. Tudni akarják, hogy mit akarsz csinálni. Nincs, gyakorlatilag a komputerrendszerek feltöltésére áttöréséről szól, ha már nem tudják a Google-on keresztül megtudni, amit akarnak. Több tízezer olyan Eh, komputerrendszer van, amelybe beférkőzött a Gini programon keresztül az NSA. Vannak olyan programok, amelyekről egyelőre még önök nem tudhatnak, de hamarosan majd megjelennek az információk, ahol konkrétan eh, bizonyos ember eh, csoportokra vagy szoftver fajtákra mennek a titkos szolgálatok, és itt most nem terroristákról beszélünk. Ezekben a dokumentumokban ab, az, ezekből a dokumentumokból nyilvánvaló, hogy a terrorista inkább a kivétel. Tehát mondjuk 30 megfigyelési ügyből egy foglalkozik a terrorizmussal. E, nyilvánvaló, hogy minden egyes személyt megfigyelnek, és ezek közül egy-kettő lehet terrorista e, vagy legalábbis terrorista gyanús személy, nyilvánvalóan olyan személy, akit még nem ítéltek el. Tehát ezt se felejtsük el soha ezeket az embereket eh, ráadásul meg sem vádolták még eh, semmivel, eh, mégis terroristának tartják őket. De az embereknek a nagy része, akit megfigyelnek, azok nem terroristák egyáltalán. Néhány kivétel, kivételtől eltekintve. Aztán, hogy ezek a dolgok <clears throat> hogy függnek össze. Technológiáról nem nagyon érdemes beszélni, mert szinte senki sem fogja megérteni. Olyan dolgokról érdemes beszélni, ami felfogható az egyszerű emberek számára. A Five Eyes program amely gyakorlatilag az Ausztrál titkos szolgálat, a kanadai titkos szolgálat, az új-zélandi szolgálat, a brit titkos szolgálat illetve az amerikai NSA egy partnerséget hozott létre, amely amely azt eredményezi, hogy a GCHQ, tehát a brit titkos szolgálat hozzáférhet az NSA teljes adatbázisához. Hogyan lehet ez e, demokratikus, vagy akár legális, e, és e, hogyan jelenti ez az én hazám védelmét például, ez számomra felfoghatatlan. Biztos vagyok abban, hogy a britek sem örülnének, hogyha tudnák, hogy az NSA hozzáfér korlátlanul az ő adataikhoz, már pedig így van. Ezek az első szinten együttműködő partnerek, tehát a nagy nyugati titkosszolgálatok, a nagy száz titkosszolgálatok, a, a német titkosszolgálat más, a harmadik fokozatú partner. Itt nem arról van szó, hogy kvótát kell e, kvótát kell teljesíteni. Nyilván a, e, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy hogyan működik, hogy a németeknek ahhoz információt kell -e betenni a rendszerbe ahhoz, hogy aztán ki is szedhessenek benne információt, ezt, ezt nehéz átlátni. De tényleg szörnyű eljárások léteznek. Vannak aláírás adatbázisok, új lenyomat adatbázisok, például hanglenyomat változatok, illetve az e-maileket, a telefonszámokat is feljegyzik. Ezek ilyen szelektor cége, eh, szelektor tárgyak, eh, amelyek személy szerint kötődnek eh, az adott személyhez, mihelyest először használta azokat. Tehát gyakorlatilag minden földön élő ember gyakorlatilag monitorozva van, az NSA és a CIA képes az embereket figyelemmel kísérni, minden egyes embert. E, gyakorlatilag ez kicsit hasonlít ahhoz, amikor drónokról gyilkolásznak embereket bírói felhatalmazás nélkül. Ugyanez, ennek ez a digitális megfelelője. Ezek passzív dolgok, a taktikai kihasználása az adatoknak az nem passzív, de én néhány mitoszt el szeretnék oszlatni, hogy okos matematikusok kódokat törnek fel, és gyakorlatilag hősnek számítanak, mint a régi második világháborús filmekben. Vannak ilyen emberek, persze az NSZ-ben dolgoznak ilyen nagyszerű és kivéletes emberek, akik jó munkát végeznek. Ezek közül néhányan, Bill Binney, Thomas Drake és Edward Snowden le is léptek, hogy leleplezzék mindezt. De ezek az embereknek a nagy része aktív műveleteket végez. Még nem hozták nyilvánosságra azt a programot, amelynek én tudatában vagyok, és amely arról szól, hogy az NSA ügynököknek ügynökök kiképzést kapnak arra, hogy városi területeken gyakorlatilag az otthoni wireless hálózatot gyakorlatilag lehallgassák. Tehát ez a régi lehallgatásnak a mostani megfelelője. Ezt a hidegháborús filmekben látjuk láttuk, most elektronikusan csinálják, és erre kapnak kiképzést az ügynökök. Ezek a rendszerek és programok tényleg szörnyűek, mert egyértelműen nem demokratikusak, nincs felügyelet fölöttük, és titkosak. Ami felügyelet mégis létezik, az gyakorlatilag értelmetlen, mert olyan nagy a bizalom a ténylegesen a munkát végző emberek iránt, és olyan kevés ö, ö, oktatásban részesülnek, képzésben részesülnek, hogy ez veszélyessé teszi a rendszer működését. Nagyon kevesen értik meg a, a technikai hátterét ennek az egész dolognak. Az emberek többsége képtelen felfogni, hogy hogyan működik a rendszer. Azt látjuk, hogy ezeknek a rendszereknek az architektúráját, amelyeket az emberek használnak, azokat szándékosan sérülékenyé e, teszik, illetve annak hagyják. E, azt gondolom, hogy az Európai Parlamentet is lehallgatták, ugye, egy egy fax gépen keresztül gyakorlatilag. E, ez egy tempest támadás, a elektronikus jelet fogták el az adott gépből, és még a titkosítás előtt tudták gyakorlatilag lehallgatni, elolvasni az elküldendő faxokat. A támadások típusa változik, ez nyilván azzal jár, hogy a gazdasági háttere is megváltozik, valamint a támadási képesség is megváltozik. Amit látnunk kell, az az, hogy az NSZ-ra nem vonatkoznak az európai jogszabályok, és nem is nagyon érdekli őket, hogy önök milyen törvényt hoznak itt amikor ők azt mondják, hogy arányos és kiegyensúlyozott megközelítést engednek, akkor valójában azt engedik, hogy a zeneszám mindenfajta arányosság nélkül mindenkit lehallgathasson. Görögországban az aténi ügyben nem tudjuk pontosan, hogy NSA csinálta-e, de tudjuk, hogy egy hozzáértő ember tudta lehallgatni a miniszterelnököt, illetve parlamenti képviselőket E, korábban ezek a veszélyek e, katonai jellegűek voltak, most pedig e, gyakorlatilag egy kompjúternél ülő informatikus az utolsó védővonal, amely megakadályozhatja, hogy az önök miniszterelnökét lehallgatják-e vagy sem. Aki ezt csinálta, az, akinek ez a feladat lett volna, az nem kapott megfelelő kiképzést, és nem is volt képes ezzel a támadással megbírkozni. Tehát az egész környezet jelentősen, illetve alapvetően megváltozott. Vannak, a bolygónkat körülveszik ilyen szenzorok. Én, én vizuális típus vagyok. Képzeljék el a gömböt, amely állandóan elektronikus kibocsátást termel, az világűr felé is. Na, ezt akarják az összeset befogni a kommunikációs műholdak között, mögött vannak további kommunikációs műholdak, illetve egy másik műholdlánc. Na, mit gondolnak azoknak mi a feladata? Tehát amikor az NSA egyfajta adatcsere programon keresztül bejut a, a, a programokba, akkor gyakorlatilag megváltoztatják azt, az állam eh, nem tud, nem képes eh, ezzel eh, gyakorlatilag ezzel szembe fellépni. És amikor kutatásokat folytatnak, real-time kereséseket tudnak, szelektor jellegű rendszerekkel, és a teljes földgömb elektronikus szignáljait visszateszik a adat depozitokba. Több mint száz év is adatot tud gyűjteni már a mostani rendszer, és hát a rendszer egészében gondolunk, az egész bolygóra kiterjedő, adatgyűjtő rendszer működik, amit senki sem ellenőrző, és ami voltak éppen a jogszabályok teljes mértékben ellentmondó módon működik. Tehát azt kéne megváltoztatni, az ilyen adat elfogás gazdasági hasznát kell megragadnunk. Nem tudjuk megakadályozni, de a gazdasági értékét lehetne csökkenteni az ilyen beszerzett adatoknak. Ezek tehát, ez áttekintése ennek a kérdésnek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, Appelbaum úr. Kezdjük el az eszmecserét. Tájékoztatom önöket ennek menetéről. 4.30-kor, tehát 45 perc múlva videokonferenciát tartunk harmadik vendégünkkel, tanunkkal, Ross Preacher úrral, a, fő, a Guardian főszerkesztőjével. Tehát 45 percünk van a vitára. Azt javaslom, hogy a jelentéstevők, a árnyékeladók kezdjék, és aztán további időt lehet adni a képviselőknek kérdések feltételére. Tehát meghallgatásról van szó, erre ismét felhívna a figyelmet, tehát konkrét kérdéseket kellene feltennünk tanúinknak, vendégeinknek, tehát nem politikai nyilatkozatok megtételére kérem önöket a korlátozott időben, hanem arra kérem önöket, hogy, hogy a prezentációkra vonatkozó kérdéseket tegyenek fel vendégének címezve azokat. Tehát mielőtt megkezdjük, gondoljanak erre. Claude Moraes úr jelentéstevő kapja meg először a szót. Köszönöm, elnök úr és köszönöm újságíró vendégeinknek, hogy eljöttek. Szóval voltak éppen ők az üzenet hordozói, a, azon vádak megfogalmazója, amelyeket a whistleblowerek indítottak el, rendkívül fontos kollektív információs eszmecsere ez, és a whistleblowerek szerepe is rettenetesen fontos, mint ebben. Érdekes lesz meg még többet hallani ezekről a véleményekről. Jacques Falurú a Lemonbeli cikkeiben úttörő szerepet vállalt, hisz nem csak a prizmával kapcsolatos hírekről tájékoztatott az amerikai programról, hanem megvizsgálta azt is, mi történik az EU állampolgárokkal és tömeges adataikkal. Hol vizsgálják még, még ezeket. A Le Monde, a, a DGSI, a francia titkosszolgálat szerepét is ö, megszellőztette amely tömeges információt gyűjt állampolgárokról. Meg arról is cikkezett, hogy a rendőrség, rendőrség és más szervek hogyan tudnak hozzáférni olyan adatokhoz, amelyeket csak is kizárólag a hírszerzési szervek férhetnének hozzá. Kérdésem, és meghallgattam önt elnök úr, ezért teszek föl precíz kérdést. Önök újságíróként felmérhetik, mi történhet Franciaországban, ahol az adat abszolút szabálytalanul került ki az adott körből. És ha ez megtörténhet Franciaországban, akkor bizony a más tagállamban is megtörténhet. Vizsgálatunknak éppen az a célja, nem az, hogy az Egyesült Államok és közöttünk levő polémiát taglalja, hanem azt, nézze, azt is megnézze, hogy az Európai Unión belül, a tagállamokon belül mi történik. És hogy van-e jogi alapja, jogalapja Franciaországban az, az egyes rendvédelmi szervek közötti tömeges adatátvitelnek. Tehát megvizsgálva a forrásait. Ön szerint ez egy közhelyszerű gyakorlat más tagállamokban, és Franciaországban ugye régóta történik, úgy tűnik. És ha történik, vajon már régóta, már jó, jóval azelőtt is megtörtént ez, hogy Edward Snowden megfújta a sípot? Ugye most kezdenek újságírók egyetlen cikkezni, beszélni erről. Ez a kérdésem a Le Monde újságra. Jacob Applebaumnak pedig, hát a a hozzászólása, a prezentációja annyira izgalmas volt, hogy bármely pillanatban újra és újra lejátszható volna. Rengeteg kérdést intézhetnék önhöz, egyet engedjen meg. Az arányosságról, amely érvényes minden mondandójára. Beszélt a tempóráról, meg a saját hazámat érintő kérdésekről. A kérdésem az, ha mindez megtörténhet, az ön értékelés szerint mit csinálnak ezek az információk? Mi a célja ennek a tömegszerű adatgyűjtésnek, adatátadásnak? Mi a célja annak, hogy milliárdokat öntenek be ebbe az adatszerzésbe? Ez egy gazdasági jellegű tevékenység, vagy, vagy nyilván nem csak a terrorizmus elleni harcra szolgálja, de mégis milyen célja lehet? Köszönöm a jelentéstevőnek, Claude Moralesnek, hogy ilyen pontosan tartotta az idejét, és hogy lényegre törő volt. Folytassuk az árnyékelődokkal. Axel Fosszúr kapja meg először a szót. Köszönöm. Biztos fel kell vegye a fejhallgatót. Köszönöm tehát a beszámolókat és a, azt a tájékoztatás információt, amelyet elénk tártak. Számomra jó volna, ha tudhatnám, ismerném az önök véleményét arról, hogy milyen messzire megy az adatok lehívása egyrészt. Amit ugye bírálunk, és ilyen mértékben semmiképp sem látunk szívesebben. Ám az is van tudni, hogy mire használják ezeket az adatokat. Arról is beszélhetnének talán, és tudnak-e valamit arról, hogy ezeket az adatokat ténylegesen más államok úgymond zsarolására használnak-e esetleg, vagy esetleg gazdasági ö, hírszerzésre is használják ezt adatokat, vagy talán jó lenne, ha értékelnék meg, hogy önök szerint az új technológiai vívmányok révén talán lehetne sokkal kevésbé alapjogokat sértő módon nagyobb közbiztonságot teremteni, hiszen mindig fennáll ez az ellentét a, a közbiztonság és a magánszféra védelmek között. Ebben az erőtérben kell mozognunk, tehát ebben volna jó tudni pontosan, önöknek vannak meglátásai, gondolatai, hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni, és olyan a, a titkosszolgálatok is foglalkoznak -e ezzel. Másrészt a másik kérdésem, hogy az adatok felhasználása mire megy? Van csak, csak bűnüldözési célokra használják ezeket az adatokat, vagy pedig van-e valamilyen bizonyítékok arra is, hogy más, egészen más célokra is felhasználják ezeket a begyűjtött adatokat? Árnyékelődő még fel asszony is. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm két vendégünknek, hogy eljöttek, nagy érdeklődéssel hallgattam őket. Azt hiszem, a kulcskérdés az, hogy ez a meghallgatás. Tehát nem az a kérdés, hogy mennyire ismerik a kormányok mindezt, és mit nem tudnak. Inkább az a kérdés, hogy miért, miért nem működtek a, a fékek és ellensúlyok. Florú úr is kifejtette, hogy nem volt reakció. Miért nem volt? Miért nem volt intézményi válasz? Azok az intézmények, amelyek arra hivatottak, hogy ne szaladjon ki a, a, a ez az egész, mint a szerek működése, miért nem működtek. A sajtó fordulva azon gondolkozom, mindenek milyen hatása van a médiumokra. Hiszen nem csak az egyéni állapolgárokra van hatással mindez, hanem a sajtószabadságra is, ahogy a Guardian újságírónak példája tanúsítja. Az önök kollégái, újságíró kollégái hogyan reagáltak mindenre? Az újságíró szervezetek szakszervezetek, érdekvédelmi szervezetek. Például önök tudnak-e arról, hogy például önöket megfigyelték? Önöket bármi módon zaklatták-e, vagy valami módon nyomást gyakoroltak-e önökre a bármely hatóság részéről? Vagy egyes kollégáik nem érezik-e úgy, hogyha például a Guardian újságíróit zaklatták, azon megtörténhetett velük, mással is megtörténhet. Mit jelent tehát mindez a sajtószabadság? vonatkozóan az újságírók aggódnak emel e felett, és vajon volna -e jó ok arra, hogy határon átnyúló módon, Európán belül is, meg transatlanti szinten is újságírók egymással kapcsolatokat teremtsenek, és mint a demokrácia őrzőinek szerepkörét így jobban el tudják látni. Oh, Mr. Albrecht. Albrecht úr, mint Shadow, szintén szót kér. Köszönöm szépen, és köszönöm az igen érdekes válaszokra, megjegyzésekre is nagy izgalommal figyeltem oda. Fölök úr, utalt arra a kérdésre, amely szerint ön is azt keresi elsősorban, hogy létezik-e az ellenőrzés. Tehát, hogy jól vagy rosszul működik-e valami. És a kérdés arról is szól, hogy a jogalapja mi mindennek. Kérdésem az, hogy jogi félelmei vannak-e önnek, kollégáinak mindezzel kapcsolatban, ezen programok vonatkozásában, mert ha én ezt a programot jogi szempontból vizsgálom, akkor az a benyomásom, hogy a Strasburgi bíróság elévit esetekkel nem kompatibilis ez a dolog, és a meglévő joggal és a mm, különböző jogi egyezményekkel sem összeegyeztethető mindez. A parlamentben mi itt miért vetjük fel ezt a kérdést, és vizsgáljuk ki azért, mert az európai joganyag felhatalmaz erre minket. Tehát vannak kötelező, érvényű, alapjogi kartában szerepülő olyan kitételek, amelyeknek betartásáért kell megtennünk mindent, és hát tiszteletben tartják-e ezen jogokat, vagy sem. Jacob Applebaumhoz pedig a következő a kérdésem. Együttműködés vagy össze, tehát különböző szálak az egyes államok között e programok kapcsán léteznek-e? Az eszkiz programra gondolok, ahol számos hírszerző szolgálat valós időben hozzáférhet komoly adatokhoz. Kik azok azok, akik begyűjtik ezen adatokat, és igazából az, a végfelhasználók nem is a titkos szolgálat, hírszerző szolgálatok, hanem mások Tudjuk, tudatában vannak annak, vagyunk annak, hogy van egy jogi keret, például olyan adatvédelmi szabályok, amelyek a Yahoo típusú, Google eh, típusú eh, az EU piacán és aktív eh, vállalatok számára kötelező érvényűek, és ezen jogok így a meglévő európai adatvédelmi jog sem tenni lehetővé azt, hogy az európai polgárokat ilyen módon megfigyeljék. Szóval ezzel kapcsolatban szeretnék ö, valóban szakértői véleményt hallani öntől. A Wenst, ö, a Shadow röviden kérném. Äh, Köszönöm. Köszönöm mindkét beszámolót a szakértők részéről. Két részkérdésem volna. Ha meghallgatjuk az mindazt, amit, amiről beszéltek, akkor úgy tűnik, egy mitosz omlik össze a szemünk előtt, az információs önmeghatározás szabadságának mítosza nevezetesen, és felmerül a kérdés, mit csináljunk erre? Mit jelent ez? Nem csak az egyén számára, hanem intézményszerűen és intézményként mit tehetünk akkor, amikor egy, egy alapjog semmivé válik. A lemondóságról tenném fel a kérdést, hogy mi történik a sajtószabadsággal? Meg lehet-e védeni? Mi van például a források védelmével? Lehet egyáltalán garantálni a, a, a források biztonságát e körülmények között? Itt nem csak az újságírókról van szó tehát, hanem a, a forrás védelem szükségeséről, fontosságáról és lehetőségéről. Nagyon súlyos probléma ez. És ezzel kapcsolatban általában fel kell tennünk a kérdést. Változik ezzel az újságírói munka egésze? Másképpen viselkednek, dolgoznak önök? Mindezek fényében? Nem csak az újságírók, hanem az újságírás által érintettek ez nagyon érdekelne engem. A másik dolog arra vonatkozik, ami az ellenőrzést illeti. Ha meghallgatjuk, hogy, hogy ez a globális megfigyelési háló hogyan alakult ki és hogyan működik, szinte elképzelhetetlen mértékben, mértéket öltött, akkor felmerül a kontroll, az ellenőrzés kérdése. Mi parlamenti felügyeletet követelünk meg a tagállami, az Európai Unió szinten is, meg tagállami szinten is. Ám hogyan alakul, hogy mi a helyzet a parlamenti ellenőrzéssel? Appelbaum úr, egyáltalán reálisan meg lehet oldani a felügyeletet ellenőrzést a rendszerek felett? És jogilag milyen lépéseket kellene tenni ahhoz, jogalkotási lépéseket, hogy valamiképpen megfordítsuk-e folyamatot, fel tudjunk lépni ez ellen. Hogy megállítsuk ezt a lehallgatási, megfigyelési gépezetet, annak tovább zakatolását, milyen jogalkotási lépésekre volna szükség. Of colleagues willing to take the floor. Vannak még, akik szeretnének beszélni, de kérem, hogy két perc erejéig ragadják csak magukhoz a mikrofont, mert különben nem tudnak a vendégek válaszolni erre a kérdésre. Coelho úr kérdése eh, következik először, és eh, szeretném megköszönni eh, a Le Monde-nak és a Le Monde újságírójának a munkáját. Konkrét kérdésem van. Mik a kedvezményezettjei Kik a célzott, a célközönség gyakorlatilag a franciák, európai polgárok vagy harmadik országok polgárai? Tudják-e, hogy kik a francia rendszer áldozatai? A francia rendőrségen kívül más hatóságoknak is van lehetőségük arra, hogy oda fordulja, a francia titkos szolgálathoz forduljanak adatokat kérve. Van-e ilyen kapcsolat más titkos szolgálatokkal. Úgy látjuk, hogy a titkos szolgálatok paralizálják a rendszereinket, hogyha hogyha a titkosszolgálatok szabadon cserélnek ilyen adatokat, és exportálnak adatokat minden kontroll nélkül, az, az egy olyan világot jelent, amit, amit, amit felfogni sem tudunk. Ami Appelbaum úrat illeti, köszönöm a kérdését. Ön beszélt a technológiákról és a programokról. Ahogy ön most itt leírta, gyakorlatilag ki is mondta, mindenki után kémkednek. Alexander Haig amerikai tisztviselő mondta annak idején, hogy Amerikának globális érdekei vannak, éppen ezért mindenki után kémkednie kell. Úgy tűnik, hogy ennek analógiájára ez most meg is történt. Gyakorlatilag ellenőrzés nélkül osztják meg egymással az adatokat a titkos szolgálatok. Ebben a parlamentben 2001-ben, 2000-ben, 2001-ben mi a titkosításról elfogadtunk eh, szövegeket, eh, amelyeknek célja, a titkosítás célja, hogy megvédjük ezektől a kémhálózatoktól a polgárainkat. Hogyan lehet ezt elérni, ezt a védelmet a titkosítás révén? Rüppel, azt két percben, ha lehet. Köszönöm. Németül fog beszélni. Az NSS botrány elsősorban a körül forog, hogy tömegesen lehallgattak, kémkedtek embereket, illetve a kérdés, kérdés körül, hogy milyen célt szolgál mindez adatgyűjtés, és mi történik azokról az adatokkal, amelyek kicsúsztak az ellenőrzés alól, vagy valóban bűncselekmények és terrorizmus elleni harcra fordítják -e ezeket. Fodorú egy másik témát is felvetett, amely nem csak Franciaországra érvényes szerintem, hanem más tagállamokra is azt nevezetesen is, hogy függetlenül e botránytól a, az a nemzeti hírszerzés, az elhárítás, a rendőrségi szervek közötti határok elmosódni látszanak, holott ezek törvény szerint egymástól függetlenül kéne, hogy működjenek. Kérdésem az, hogy az a kutatása, az ön kutatásai megbeszélés során egy nem csak, találta olyan szakértőket, nem csak formális jogi meggondolások alapján vizsgálták ezt, hanem azt, hogy milyen társadalompolitikai kihatásai lesznek annak, lehetnek annak, hogyha egy, összemosódnak az egyes szervek közötti határok, intézményi határok. Applebaum úr beszélt arról, hogy az Európai Parlamentet lehallgatták, lehallgatják. És nem csak faxgépeken keresztül történik szerintem, hanem felveti azt a kérdést, hogy milyen mértékben vagyunk ebben a kérdésben meg más kérdésben is mennyire tudunk egyáltalán tájékozódni. Például ebben a teremben, még a zárt ülésen is milyen megbeszéléseket tudunk folytatni, vagy akár irodáinkban, anélkül, hogy az lehallgatásra kerüljön. ez biztosan nem tudja megválaszolni persze, ám annál fontosabb volna e körül vizsgálódnunk. Említette azokat a programokat, melyek kommunikációt hallgatnak le, adatot gyűjtenek, ezek némelyikét ismerjük, másikat is megemlített, ezeken túl azonban más módon is beszereznek, begyűjtenek adatokat, gondolok itt a légiutas adatokra, meg más dolgokra is. Az önök kutatásai során talált-e arra bármilyen bizonyítékot vagy anyagot, hogy ezek a, ezek a kommunikációs adatok valahol egymás összegyűjtése kerülnek, egymással összekapcsolásra, kombinálásra kerülnek, és más ügynökségek által összedőtött adatforrásokkal, adott púlokkal keverik el, kombinálják -e ezeket valahol. Quanto possa essere stato importante l'apporto dei nostri relatori esperti quando si è importante. igen, jelentős volt a hozzájárulás az oknyomozó újságírók részéről. Tudjuk például, A szervezett bűnözéssel való kapcsolatos vizsgálódásnál mennyire fontos szerepet játszanak az újságírók. Appelbaum úr utalt arra a bizalmi szintre, amely a különböző titkos szolgálatok között létezett, de most megkérdőjeleződött. Miért? Mert most már tudjuk, hogy mi történik a terepen bizony igen visszafogott reakciókat hallottunk, nem csak a Prism, hanem más programokat, például a DGS francia programját. Hát mindez nagyon izgalmas és érdekes volt, de most kérdéseket szeretnék feltenni. A külügyminiszterek G6-os találkozójára kerül sor jövő héten Olaszországban, és, a Fra- és az európai intézmények is képviseltetik majd magukat. A téma az lesz, hogy az alapjogokat lehet-e biztosítani, és azok biztonságát lehet-e szavatolni még az egyes tagállamokban akkor, amikor ilyen típusú leleplezésekre kerül sor, és tudjuk, hogy a különböző nemzeti szintű szuverenitások is léteznek az EU-n belül. Applebaum úr, ugye Snowden úrról tudunk, de Snowden úr mögött kik vagy ki található, kik azok, akik meghúzódnak az ő munkája mögött. Lehet-e értékelni egyáltalán, hogy az ilyen típusú műveletnek milyen költségháttere van, mint a PRISM Romero képviselő? Con alguna intervención anterior. Eh, debido a... Köszönöm, elnök úr az én megjegyzéseim csatlakoznak ahhoz, ami eddig elhangzott. Úgy tűnik, hogy minden ellenőrzés nélkül áramlik az információ az egyik titkosszolgálattól a másikhoz. Mindig úgy, olyan ez, mintha hogy egy ilyen piac lenne, az információért, információ piac, piacon élnénk. Nyilvánvaló, hogy egy csomó ember ezt így tekinti, de ez önmagában nem intézményes és úgy tűnik, hogy érdemes lenne kialakítani egy közös piacot már, ami a titkosítást illeti. Ez az információ eredetileg a Guardian-ben jelent meg, amit viszont nem tudunk, az az, hogy ha hogy ön mondja, a terroristák kisebbségben vannak a megfigyelt személyek között, akkor tényleg azt kell megvizsgálnunk, hogy ez az adat áramlás, adat csere valóban a terrorizmus szól-e, ha pedig nem terrorizmusról szól-e, ha nem, akkor pedig fel kell szólalni, hogy ez nem a terrorizmusról szól emellett van még egy ellenőrzési probléma, illetve hát az ellenőrzés hiánya. E, Nyilvánvaló az ellenőrzés kell ahhoz, hogy szembe tudjunk szállni e, ezekkel e, a, a terrorizmussal is például. Sargentini asszony, két kérdésem van Appelbaum úrhoz az első. Jól értem-e, amikor azt mondja, hogy a Five Eyes program, amelyben azok az államok, amelyek részt vesznek, valójában egymást eh, támogatják abban, hogy eh, egymást segítik más országok, vagy akár saját országaik állampolgárainak megfigyelésében azért, hogy azok az országok, a partnerországoknak ne kelljen megszegniük a saját törvényeiket. Jól értettem -e, hogy ilyen jellegű megfigyelést, illetve együttműködést is folytatnak. Ön említette a német titkosszolgálatokat, a német titkosszolgálatok szerepét, e, ebben részt vesznek-e ők is, e, illetve a harmadik kérdés, hogy van-e a bizonyíték arra, hogy az NSA botnettel keresztül, vagy más technikákkal, amelyeket én nem is ismerek, beférkőzött európai polgárok kompjúterébe. Ezzel, ezzel a dologgal kapcsolatban mi a helyzet, Morvai asszony? Thank you very much, and, uh... Köszönöm. Köszönöm a fantasztikus munkát, amelyet kifejtettek. Szeretném egy idézettel kezdeni, mert egy magyar liberális heti labban olvastam, magyar heti labban Konrád Györgyel folytattak le infor, ö, interjút, aki a kommunizmus alatt ellenzéki író volt, most Balózó úr tanácsadója az Európai Unió jövőjével foglalkozó munkában. Az interjú során Korándútól azt kérdezték, mi a véleménye az amerikai Snowden botrányról. Azt válaszolta, nem nagyon izgat vagy aggaszt az, hogyha lehallgatják a telefonbeszélgéseimet. Ez folyamatosan megtörtént az államszocializmus idején velem. Az sem volt rendben, mondja az újságíró. Válasz. Nem, nem volt rendben, de azt sem mondanám, hogyha fölrabbantanának egy a támadás során. És aztán tovább magyarázza, hogy neki nincs semmi rejtegetni valója. Ez a szokásos érv ilyenkor. Sokszor olvastam ezt az érvet, hogy nincs mit rejtegetni valóm, nyugodtan hallgassanak le. A kérdés persze nem az, hogy van-e valakinek takarodatni valója vagy sem, hanem az, hogy a kormány ellenőrzi-e az egyént, vagy az egyének ellenőrzik-e a kormányt. De kettő hogyan kapcsolódik össze más szóval? Mindaz, amit elmondtak ma. A tömeges megfigyelés. Milyen hatással van azon társadalmi folyamatokra, amelyek alakulóban vannak, amelyek a társadalmat alakítják, átalakítják, a társadalmi igazságosság, szociális igazságosság változásait, és a, a nagy testvér mit csinál ezekkel az adatokkal, amelyeket begyűjt. Másrészt az amerikai kormány azt mondta, úgy nyilatkozott, hogy 50 terrorista támadást akadályoztak, előztek meg e megfigyelési rendszer révén. Erre milyen választ lehet adni? Mi a megfelelő válasz erre a férvre? Weidenhauser úr. Köszönöm, elnök úr. Ha meghallgatjuk ezeket a jelentéseket, beszámolókat, akkor a tehetetlenség érzete uralkodik el rajtunk, az, hogy mindent megtehetnek velünk. Ezért hallottam örökmel, hogy Folorú úr azt mondta, hogy a mi parlamentünk az egyik kevés az intézményeknek, amelyek ezzel komolyan foglalkoznak. Kérdésem az, hogy a parlamentektől mit várnak, voltak éppen milyen révéket juthatunk. Appelbaram úr beszélt a whistleblowerek szerepéről, akik lelkiismereti okoknál fogva kilépnek ezekből a rendszerekből és jelentéssel élnek. Ám őket sok esetben kémeknek, besugóknak tekintik, holott az alap jogainkat védik. Ez egy fontos morális kérdés. Aztán beszéltek arról is, hogy a terrorizmus elleni harc egyfajta kivétel csak az a gyűjtésnél, inkább, mint sem a szabály. Ám mire használják ezeket az adatokat? Milyen érdekeket szolgálnak voltak épp ezek az adatgyűjtési cselekvések? Aztán mind a két úrhoz fordulnék, hogy ezek a programok voltak éppen milyen költségeket, költségekkel járnak. Bizonyal nem túl olcsó ez a hatalmas technikai beru házás, amelyet igényelnek, vajon milyen módon szám, volna számszerűsíthető nagyjából ennek, ennek a költsége. Köszönöm, Flotrasszony. Deux minutes. Merci. Euh. Két percben. Köszönöm. Amikor önöket hallgatjuk, akkor bizony eh, nehéz elhinnünk, hogy egy hónap elég lesz a, annak bizonyítására, hogy eh, Assad valóban elgázosította eh, Damasz Kusz lakosságának egy részét. Bizony, milyen információkon keresztül lehetne azt a pillanatot meghatározni, amitől kezdve az információk ilyen masszív begyűjtése, tárolása, továbbítása bevezetésre került. Önöknek mi a benyomása? Gondolom, hogy ennek köze van a 2001. szeptember 11-i támadáshoz és annak következményeihez, de vannak-e pontosabb információik arról, hogy a konkrét döntés mikor született meg és hol, és milyen módon ezen rendszer bevezetéséről. Aztán az együttműködés módozatai a különböző ö, ö, szolgálatok között, titkos szolgálatok között vannak közvetlen együttműködési vonalak bizonyára, aztán vállalkozások, ügynökségek is a rendszer tagjai. Egyfajta földrajzi térképet lehettek készíteni arról, hogy az együttműködés a különböző szolgálatok, titkos szolgálatok között akár versenytárs jelleggel is létezik létezik-e. Milyen típusú információkat kaphatnánk erről? Ami az ellenőrzést illeti, hallottuk, hogy nincs most parlamenti ellenőrzés, mindent a végrehajtó hatalom tart kezében, az adatokat továbbra is egymás között cserélik, és valahol a végrehajtó hatalom az mindig megtalálja az eszköztárat arra, hogy jól vagy rosszul, de használja ezen eszköztárát. Ez úgy néz ki, úgy működik, minthogyha nem tudom, egyfajta mély gyökér létezne, és a rendszer központi récéhez nem lehet hozzáférni, és hogy hol van ez a központ, úgymond az együtt az együtt hatók nem tudnak egyszerűen hozzáférni a rendszerhez. Szenisin asszony. Köszönöm, az Euróbarométer adatai szerint 70% az európaiaknak fél attól, hogy a személyes adataikat nem megfelelő célja, célra használhatják fel. Tényleg félnünk kell-e ettől? Mert hát itt mindannyiunk személyes adatairól van szó. Nagyon sok célra fel lehet ezeket használni. Faluró úr azt mondta, hogy az Amerika, korábban elhangzott, hogy az amerikaiaknak nem kell félniük a PRISM programtól, mert hogy a PRISM program nem célozza meg az amerikaiakat. Mi, van, mi a helyzet Franciaországgal? Kérdezem Faloró úrtól a franciákat nem érdekli ez a kérdés, mert az ő saját megfigyelési programjuk külföldieket célzott meg ugyanígy, esetleg amerikaiakat. Appelbaum úr, az önvéleménye szerint a tömeges megfigyelés mennyiben alkalmas a terrorizmus elleni fellépésre, Eh, mert nyilvánvalóan alkalmas lehet eh, teljesen más célokra, amelyeknek semmi közük eh, a terrorizmushoz, és elmondhatjuk, kérdezem, hogy, hogy itt gyakorlatilag itt Orwell 1984-ét hozzák létre azzal, hogy teljesen más célokra használják fel ezeket az adatokat. Bronzúr következik. Köszönöm Appelbaum úrtól, azt hallottuk, hogy megfigyelik az embereket, E, és nem csak a terroristákat, vagy terrorista gyanús személyeket, nyilván az újságírókat is, e, nyilván a politikai aktivistákra is igaz a megfigyelés. Milyen kritériumok alapján választják ki a megfigyeleteket? Kinek adják oda az információkat? A biztonsági szervezeteknek, vagy a külföldi kormányoknak? amelyek aztán belső politikai célokra is felhasználhatják. Felhasználják-e például az állami alkalmazottak alásására, munkájuk, munkájuk ellehetetlenítésére, vagy esetleg arra, hogy elbocsássák őket? adott esetben használnak-e információt arra, hogy rekrutáljanak besúgókat akár olyan módon is, hogy eh, valaki déletlenül keveredik eh, ilyen helyzetben. Eh, kiadnak-e adatokat autokratikus kormányoknak, amelyek aztán az adatok segítségével felléptek, vagy fel fognak lépni saját belső ellenségeikkel szemben? Arra használják-e az adatokat, hogy tanulmányozzanak nem túl veszélyes szervezeteket, vagy ténylegesen megpróbálják ellehetetleníteni az emberek vagy szervezetek tevékenységét és működését és talán aktuális a kérdés, hogy egy titkos szolgálat adott esetben hamis adatokat adhat-e át egy másik eh, szervezetnek azért, hogy legitimizáljon katonai fellépést, mondjuk eh, oly módon, hogy, mint a Irakban történt, azt hazudják, hogy voltak vegyi fegyverek. És végezetül, milyen jogszabályt lehetne készíteni annak érdekében, hogy ténylegesen meg tudjuk figyelni a terrorista gyanúros személyeket, de azon túlmenően illegitim módon ne lehessen felhasználni ezeket a megfigyelési lehetőségeket. Köszönöm. Torvalc úr. Kicsit szokatlan helyzetben vagyok, mert 2001-ben éppen újságíróként Manhattan szigetén dolgoztam, és éppen taxiban ültem, és aztán négy évig tudósítottam Amerikából. Láttam higgadt reakciókat és hisztérikus reakciókat is. A terrorista támadás után a titkos szolgálatok, titkos szolgálati érdekkörök nyilván mindent meg akartak tenni, minden lehetséges minden lehetséges módszert meg akartak ragadni azért, hogy a kiberteret ellenőrizzék, és ezt sikerrel is jártak, mert, mert meg tudták tenni, képesek voltak megtenni, tehát egyfajta egy lehetőséget használtak ki egész egyszerűen. Ez az én elméletem, nem tudom, önök is így látják-e. Borgeció úr következik. Két perc. Köszönöm. Mi valahol egy kicsit képmutatóak vagyunk politikusként, azt hiszem, és a médiák részéről is érezzük ezt néha. Persze nem felelőseink, akik igen pontosan írják körül a helyzetet, de a mm, hagyományos médiában gyakran meghúzzák, megkongatják a vészharangot, aztán meg egyfajta új világrend filozófiája egészen természetesen kristályosodik ki ebből a megközelítésből. Én ebből indulok ki, mint alaphelyzetből, de mégiscsak azt mondanám, két kérdést is szeretnék feltenni az mm, előadóinknak. Mivel ö, alaposan, technikai jelleggel járták körbe a témát, nem volt-e nehézségük ö, amikor a munkájukat végezték, milyen választ tudnak az adott kérdésekre feltenni egyáltalán. miről is van szó. Ugye a botrány rávilágított, rámutatott számos információra, és valahol nem egyfajta titkos hatalom valóságát látjuk itt megjelenni, hiszen rendszeresen azt látjuk, hogy a szolgálatok egymás között információkat cserélnek, rendszeresen, de milyen célból, mire használják föl, ö, ezeket az információkat, és az biztos, hogy a gazdasági, pénzügyi helyzetre komoly kihatással lesznek ezek az adatcserék. De mi a végső célja mindennek? Hiszen onnantól kezdve, amikor tudjuk, hogy fontos döntéseket úgy hoznak meg, hogy azok mögött teljesen titkos, vagy részben titkos uh, uh, szervezetek állnak, húzódnak meg, Hát bizony, azt a kérdést is feltehetjük, hogy milyen ok vezetett ahhoz, hogy ez a masszív öm, öm, kémkedés megtörtént. Lehet, hogy már alapjában ö, demokratikus határozatokat nem is feltétlenül demokratikus okokból hozunk meg. Nekünk az a szokásunk, hogy egy, ugye tudjuk most is, egy videokonferenciát szerveztünk meg. Alan Rosbridge úr aki a főszerkesztője a The Guardian-nek, és hát lassan az időnk lejár. 30 perces lesz az a videokonferencia is, én azt javasolnám, hogy néhány percben még engedjük meg a lehetőséget, tegyük meg arra, hogy mondjuk választadóinktól, már most Falaró úrtól és Appelbaum úrtól választokat hallgassunk meg, de nem. Most már inkább azt javasolnám, hogy harmadik vendégünknek, Rusbridger úrnak adjuk meg a szót. Egy fél óránk van arra, hogy készen áll arra, hogy videokonferencián vegyen részt. Megtiszteltetés számunkra, hogy eszmecserét tarthatunk önnel. Meghallgathatjuk önt munkájáról, mint a The Guardian főszerkesztőjét, de engedje meg azt is, hogy üdvözöljem önt ugyanúgy, mint az elő, ön előtt szóló két másik vendégünket is, és hogy elmondjam azt, hogy nagyra értékeljük, hogy anyáron a The Guardian a, ö, ö, olyan S, a és GCHQ információkat jelentett meg, amely a Miranda eset nevet és ha, ha, nevet viseli. A Miranda 1 az 66-ban látott napvilágot, most pedig a Miranda 2 esetről beszélünk már. Üdvözlöm, üdvözlöm Önt vendégeinkkel együtt, azonnal megadom a szót. Egy 15 perces, maximum 15 perces előadásra. Aztán szeretnénk kérdéseket feltenni Önnek, is, de aztán a válaszadásra Folorú, majd ö, ö, Applebaum úrnak adjuk meg, és aztán önnek is természen, Rose Bridger úr, de most kérem először is szóljon. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtak, és részt vehetek ebben az eszmecserében. Igen, fontos ez az eszmecsere, és három területet szeretnék lefedni előadásomban. Először is a vita természete szempontjából az első téma az, hogy szeretném a riportjainkról önöket tájékoztatni. Aztán arra szeretnék áttérni, hogy a jogalkotók, parlamenti képviselők szerepe mi kellene, hogy legyen szerintünk. De ehhez még visszatérek majd általában, amiről írtunk, és miért fontos az, amiről írtunk. Önök erről vizsgálódnak. Arról tehát, hogy ez egy új dolog a hírszerzésben, mely szerint tömegesen lakosságok egészét megfigyelésnek vetik alá, hát ez valami újdonság szerintem. És erről még nem megfelelően folyt a vita eddig. Ez valami olyasmi, ami az USA-ban vita tárgyát kép, kell, hogy képezze, mondta az elnök is, de egyenlőre a vitát még nem folytatták le. Igen, és az újságíróknak, a riportereknek a szerepe az, hogy, hogy rávilágítson ezen valóságra, és bátorítsa a lefolytatását a e vitának. Röviden szeretnék szólni arról, hogy maga a történet hogyan is jutott el hozzánk, és hogyan kívántunk beszámolni erről, és milyen kihívásait, kihívások voltak a miénk, és milyen felelősséggel járt mindez. Május közepén, mint önök is tudják talán, megkerestek minket. Megkeresett minket Edward Snowden. Fontos megértenünk azt is úgy vélem, hogy ő maga két grémiumot keresett meg, két, két, kettős szerepben keresett meg minket újságíró, egy újságírónkhoz fordult, a, ő újságíró a The Guardiannek, valamint blogger is. Itt nem csak a hagyományos újságírói szerepében kereste fel Glenn Greenwaldot. Ő blogger és jogász, valamint újságíró, Azért hozzáfordult Snowden, mert felelősségteljesen és informáltan írt a múltban a, ezen témáról, és Snowden úgy gondolta, hogy egy valóban méreható tudással rendelkező újságíróhoz fordult és hát világméretű, 80 millió olvasó által olvasott sajtóorgánumot képviselt ő. Edward Snowden tehát Glenn Greenwaldhoz fordult a történetével. Egy komplex történet volt, ez miért? A téma miatt, mert a témája ugye az, hogy a kommunikációk mennyire összefolynak, és az ügynökségek és az államok mennyire összefonódnak. Az e-mailek, telefonhívások, SMS-ek szintjén, és ez probléma az újságíró szempontjából, és ezt a témát mi próbáljuk körüljárni, hogy maga az újságírás a, a védett forrásokból, informátoroktól milyen információhoz jut. Greenwald újságíró Rio de Janeiroban él, és New Yorkban ö, ö, kerül kiadásra az írása, és hát Hongkongi útja során ö, fordult hozzá, ö, Edward Snowden, tehát jogi szabályok, jogszabályok szempontjából is eltérő a jogi háttér az USA-ban, meg mondjuk Londonban. A, az anyag megvizsgálása biztonsági problémákat is felvetett, és hogy hogyan lehet biztonságosan átnézni ezeket az anyagokat, illetve felelős szerkesztőségi döntést kellett hozni a, a felelősségünkről gyakorlatilag, és erre most ki is térnék. Mindig is azt mondtuk, hogy ügynököket nem fogunk leleplezni, nem fogjuk kompromittálni a titkos szolgálatok műveleteit, és nem fogjuk eh, ezt felhasználni további eh, történetek kicsiholására. Eh, a brit kormány is elismerte, hogy felelősségteljesen jártunk el. A történetek 90%-át előtte a kormánynál is leellenőriztük, meghallgattuk, hogy mi a véleményük az általunk beszerzett információról, és azt gondolom, hogy végig felelő, kötelezettség teljesen jelentettük meg ezeket a híreket. Összeütközésbe kerültünk a joggal, ha úgy tetszik, mert egyes országokban a jog az ilyen jellegű újságírást vagy nehézzé teszi, vagy lehetetlenné teszi, és nyilvánvaló, hogy önök, mint jogalkotók, fölfigyelhettek arra, hogy két olyan esemény is volt, ahol mi nagyon nem értettünk egyet a az előforduló jogalkalmazással. Az egyik ilyen incidens az az volt, amikor David Mirandát feltartóztatták, és 9 órán keresztül eh, kihallgatták. Ő a Guardian csapat tagja, ha úgy tetszik. Eh, itt úgy gondoljuk, hogy jogsértés történt, a másik pedig eh, az, amikor a brit kormány közvetlenül megfenyegetett bennünket, hogy a törvény erejével fogják eh, elpusztítatni, megsemmisítetni azt az információt, amit eh, beszereztünk. Eh, és mi most E, e, amerikai partnereinkkel is konzultáltunk, mert úgy tűnik, hogy a, az amerikai társ e, kiadónk, illetve újságunk az egyes alkotmány módosítás alapján erősebb védelmet élvez, rá kellett jönnünk, hogy a, az európai alapvető jogok kartájának 10. cikke nem olyan erős, mint az amerikai egyes alkotmány kiegészítés. E, ilyen jellegű dolgot Amerikában nem lehetett volna művelni, mint e, amit, e, ami, ami előfordult Nagy-Britanniában. Ez az új újságírói környezet, amelyet mi most kihasználunk, lehetővé teszi, hogy a lehető, mi is válasszunk nekünk legmegfelelőbb jogrendet a, a, a, a működésünkhöz. Tehát így próbáltuk ezt az anyagot feldolgozni. Volt kommunikációbiztonsági probléma, amivel, amit meg kellett oldanunk, az anyag biztonságára oda kellett figyelnünk. Egy nagyon, nagyon különleges csapatmunkára volt szükség, sok újságíró és szerkesztő működött együtt eh, Glenn Greenwald-dal, felhasználtuk az ő tudását, eh, és ezt ötvöztük a saját jogi szakértőinkkel, IT szakértőinkkel, illetve e, szerkesztőségi szaktudásunkkal. Nyilván itt most arról volt szó, hogy egy e, viszonylag nagy e, sajtóorgánum a közérdekében akart egy nagyon komoly újságírói munkát elvégezni. Nagyon komoly jogi kiadásokkal fog ez járni, és már járt is, de én azt gondolom, hogy ezt egy újságnak vállalnia kell emellett a New York Times-szal és más sajtóorgánummal is együttműködtünk. Olyan dolgokat ővelük hozattunk nyilvánosságra, amit Nagy-Britanniában nem volt lehetséges. Volt-e értelme ezt vállalni? és miért fontos, hogy egy újság felelősség teljesen ezt az újságírói tevékenységet elvégezze. Nos, erre a kérdésre a válasz elvezet engem a kiinduló pontomhoz. A régi világban a kémkedés államok közti célzott tevékenység volt. Célzott technikákkal egymásra egymás után kémkedtek az államok. Az utóbbi 10-15 évben azonban mindez megváltozott, és az államok és a nagyvállalatok partneri kapcsolatra léptek, amelynek a körvonalai most a Snowden dokumentumokból látszik gyakorlatilag hatalmas eh, embertömegek összes információjának vagy adatának a learatásáról beszélünk, és gyakorlatilag eh, emberek millióinak eh, a megfigyelés alá helyezéséről, ami pedig nem történhet meg szerintünk az adott emberek beleegyezése nélkül. Nem, nem, nem lehetséges, nem szabad, hogy lehetséges legyen egyébként a nyilvános vita sem lehetséges mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy ténylegesen miről van szó. Az önök vitája is csak akkor válik értelmes, hogyha tudjuk, hogy ténylegesen miről van szó. Tehát lehetetlen egyrészt leállítani az újságokat, hogy, hogy ne hozzanak nyilvánosságra ilyen jellegű híreket, de azt mondják, hogy valójában vitára van szükség. Tehát én üdvözlöm azt, amit Obama úr mondott, hogy szükség van egy nyilvános vitára, csak azért, mert valamit lehetséges megtenni, ez nem azt jelenti, hogy meg is kell tenni. Nyilvánvalóan erről vitát lehet folytatni, de vitát nem lehet folytatni úgy, hogy maga az információ nincs birtokunkban, hogy miről is vitatkozunk. Én azt elismerem, hogy a magánélethez való jogot és a szólásszabadságot, az egyesülési szabadságot mind egyensúlyba kell hozni a nemzetbiztonsággal. De tényleg egy egyensúlyi helyzetre van szükség ehhez képest az történik, hogy csak a nemzetbiztonsági érvek kerülnek meghallgatásra nyilván amikor a kormányokkal leülünk, akkor a kormányok azt mondják, hogy ebből semmit nem szabadna nyilvánosságra hozni. Magasrangú brit tisztviselők is mondták már nekem, hogy most már lesz vita, hagyjátok abba. Én azt gondolom, hogy az állam nem mondja meg az újságíróknak, hogy mikor hagyják abba. Erről ezt a vitát tehát most el kell kezdeni, le kell folytatni. Ez azért fontos ez a vita, hogy egyáltalán elnyerjük az emberek beleegyezését ahhoz, hogy ezeket az új eh, megfigyelési módokat eh, alkalmazhassák, és ez az újságírás nélkül eh, nem lett volna lehetséges. Tehát én üdvözlöm azt, hogy önöknél ez a vita megindult, én ezt fontosnak tartom, és biztos vagyok abban is, hogy a szabad világ minden törvényhozó szerve reflektálnia kell ezekre az egyre inkább intruzívabb megfigyelési módszerekre, mert azok, akik kiépítik ezeket a rendszereket, mindig egy lépéssel a jog előtt fognak járni. A parlament fontos szerepe, hogy ezeket az egyensúlyi helyzeteket megfontolja, átgondolja, eldöntse, hogy hogyan folyjon az ellenőrzés, és hogy a jelenlegi ellenérzési hatáskörök, amelyeket titkos bíróságok gyakorolnak, vagy parlamenti szakbizottságok, kongresszusi szakbizottságok, tehát eldöntsék, hogy ezek az ellenőrzési eh, hatáskörök és szervek megfelelően kerültek-e alkalmazásra, és hogy a jövőre nézve egyáltalán értelmes vagy eh, megfelelő ellenőrzési módok-e. Köszönöm, hogy meghallgattak, tehát én három dolgot akartam hangsúlyozni. Eh, a vitára szükség van, felelősségteljes újságírásra van szükség, illetve arra, hogy a jog megvédje az újságírókat, és a public domainbe kikerült információk, amelyek nem kis munkánkba és költségünkbe kerültek, és nagyon komoly jogi akadályokat kellett leküzdenünk, ezek megfelelően ki legyenek használva. Az ilyen jellegű újságírást meg kell védenie a jognak. Köszönjük. Köszönjük szépen, köszönjük a munkát kifejtett, mint a a, a leg, egyik legnagyobb sajtótermék, a Guardian újságíró, a főszerkesztője a frontvonalban küzdve ezzel a helyzettel, és köszönöm, hogy eljöttek videokonferenciára, köszönöm a hozzászólását, mely a vitához és végsősorban a vizsgálathoz járult hozzá. Lesz egy második ülésünk is, mely délután 5 órakor indul, további három vendég meghívásával, amely az Echelon lehallgatási rendszerrel foglalkozik. Carlos Coelho, Gerhard Schmidt és Duncan Campbell bevonásával utóbbi vendégünk. Tehát azt javaslom most, hogy tekintettel arra, hogy a videokonferencia idő ablaka korlátozott, rövid kérdésfordulóval forduljunk videokonferencia az Bridger úrhoz, három kérdéssel, és aztán térünk vissza korábbi vendégeinkhez, Folorúhoz és Applebaum urakhoz, hogy még a második szakasz előtt válaszolnak. Úgyhogy mondjuk ön most három kérdést kap, és aztán válaszolva ezekre elbúcsúzunk öntől, és akkor jönnek majd a fizikailag is jelenlevő vendégeink. Morales úr először, mint jelentéstevő, kapja meg a szó. Rászpécser úr, köszönöm, hogy időszakított ránk. Mindenki jól tudja, hogy a Guardian mennyire fontos szereplő, Snowden whistleblower szerepköre a Guardian bekapcsolásával valósulhatott meg. Nagyon jó kockázatot vállalt önök is, és a Guardian nagyon komoly információforrás. Fel kell tegyem azt a kérdést, amelyet képviselőtársaim nevében is felteszek, helyettük is talán. Strasbourgban jövő héten lesz egy nyilatkozatunk a Miranda ügyben, mely világ szintű információt, figyelmet kapott. Nagy-Britanniában a terrorelmes törvények révén aránytalan módon jártak el egy személy ellen, aki információt adott a Guardiannek. Helyben a Guardian irodájában pusztották el a harddiskeket, tehát itt több egymás összekapcsolódó incidensről van szó. A kérdésem az, hogy tekintettel arra, amit ön tett, mint felelős újságíró és szerkesztő, tekintettel arra, ami a Guardiannel történt, mindennek milyen hatása van az újságírásra általában, önre és az újságírója konkrétan, vajon van-e negatív hatása az újságírás szabadságra, az újságírók szabadságára? az első kérdés. A második pedig, utalt arra, hogy mi a következő lépése. Arról is beszél, hogy a vita lezárható. Mi a következő lépése? Ránk jogalkotókra koncentrál -e majd, vagy több whistleblowerhez fordul, vagy a jogszabály módosításért fog kampányolni. Tehát mi a következő lépése, stratégiai lépése? Azt hiszem, hogy képviselőtársaim nevében is felteszem ezt a kérdést. Köszönöm, Morász úr. Fosz úrhoz fordulok, és még kettő jelentkeztek. Albrecht úr és Verzsiet asszony. Mindenki egy percben tegye fel a kérdését, hogy legyen alkalom a válaszra is. Egy perc. Kérem, fogják rövidre. Különben nem fog menni a dolog. Röviden. Mert hogy, ahogy szokás, csúszásban vagyunk. Köszönöm. Az újságírás, újságíró, sajtószabadság többször felmerült. Önnek nincs -e olyan benyomása, hogy a sajtószabadság biztonságnak is vannak azért határai. A közbiztonság jelenti ezeket, jelenteni ezeket. Egyrészt jó lenne tudni, hogy vajon önnek nincs -e olyan benyomása, hogy a titkosszolgálatok belső ellenőrzési rendszere, vagy egy, egy bírósági, vagy parlamenti ö, ellenőrzés túl gyenge, nem valósul meg. És vajon a Guardian ezen információért kell-e fizessem? mármint ezeket az információkat. Illetve asszony egy percben. Köszönöm elnök úr, köszönöm Rasputin úr, nagyon érdekes beszámolóját. Említette, hogy jogi vádak merülnek fel. Ön bepereli -e a kormányt azért, mert arra készítették, hogy elpusztítsa, megsemmisítse a komputereit, meg az adatokat, amelyek benne vannak. Másik kérdésem, jó volna megérteni, hogy miért okoz olyan kicsi aggályt kollégái között, Európa szerte. Egyesek aggódnak, Hát mégis, mintha azt szeretném, az újságírók nem lépnek fel saját jogaik védelmében, úgy tűnik. Mi ennek az oka? A harmadik kérdésem, ön szerint nem volna szükség egy európai jogi garanciára a sajtószabadság mellett úgy azt említett, hogy az államokban ez, ez erőteljesebb, ez a jogbiztonsági garancia. Aztán úgy tűnik számomra, hogy ugyanazok a személyek, akik ellenzik a Levison vizsgálatból adódó ajánlásokat, akik most a komputerek elpusztítása mellett vannak. A brit közvita oldala, egyes oldalán kik vannak? Way back in, I mean, way, Dragon Albrecht egy percben még mindig késésben vagyunk, és aztán a, az előttünk szóló meghívottakra is időt kell szentelnünk. Köszönöm, egy kérdésem lenne önhöz. Úgy gondolja ön, hogy az a rendszer, amelyről ön is szólt, amelyben nem minden ö, lehetséges technikailag, nos, hogy minden távközlési információ elemzésére lehetőséget adó rendszer az összehozható a demokratikus szabad társadalom és a demokratikus újságírás elveivel. Berzsie úr, elnök úr, nagyon rövid leszek, hiszen a kérdésem csatlakozik Infeld kollégáméhoz. Elmondta, hogy az újságírók rend, védelmének rendszere hatékonyabb az USA-ban, mint az Egyesült Királyságban. Eh, és hogy az USA-ban lehetett eh, mm, közéteni olyan cikkeket, amelyeket nem lehetett eh, mondjuk megjelentetni az Egyesült Királyságban. és hogy az újságírók védelmére szükség van. Azt szerettem volna kérdezni, hogy volna két-három javaslata önnek, ha volna javaslata jogalkotók felé új törvények létrehozására, akkor milyen javaslatok lennének ezek? Köszönöm szépen a válaszadást. Várom. Nagyon sajnálom a nyelvi nyelvi készségeim nem teszik lehetővé számomra, hogy a nem angolul feltett kérdéseket összefoglalják, mert sajnos hát, angolul szeretnék magam is szólni, és hát a nem angol kérdéseket kérnem foglalják össze angolul, hogy tudjak azokra válaszolni. A, a terror és hát a terror fenyegetés, mint, mint ok, amely alapján felhasználható ez a rendszer. Egy volt CIA ügynök azt mondta, hogy olyan technikákról van szó, amelyen keresztül valahol megpróbálják megfenyegetni az újságíróinkat. Nem tudom, milyen okok húzódnak meg e mögött, de mi ennek a hatása? Az, hogy nem megfelelő törvényeket használnak arra, hogy felszólítsanak minket arra, amire felszólítanak, az bizony félelmetes számunkra. Na most az, hogy a kiszivárogtatók, a whistleblowerek mm, szerepe milyen, hát a nyugat milyen kiszivárogtatókat, leleplező, visszablóraket szeretne bátorítani arra, hogy ezt megtegyek. Mondjuk a Snowden információt nyilvánosra tettük, de mondjuk szeretnénk, hogyha Oroszországban, Kínában, Iránban is lennének ilyen leleplezők, de hát azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen jeleket küldünk feléjük. 60 év alatt ugye eljutottunk oda, hogy ilyen leleplezők valóban eh, szólassák hangjukat, de a, mondjuk az orosz vagy kínai vészharangot kongatókat hogyan kérhetjük fel arra, hogy a The Guardianhez forduljanak? Indiában is volt nem régiben egy olyan cikk, amely megjelent egy ilyen leleplező indiai polgárról, aki belehalt abba, hogy ő végül is kimondta az igazságot. Valamilyen védelemre szorulnak az ilyen kiszivárogtató személyek tehát a büntető jog használata kiszivárogtatók felé kombinálva az újságírók védelmével lehetne eszköz. Azt gondolom a nyugati politikusoknak kellene elgondolkodniuk azon, hogy milyen jelet, milyen üzenetet közvetítenénk a öm, ilyen típusú kiszivárogtatók felé. Következő kérdés angolul arról szólt, hogy a Guardian valóban jogi úton kívánja-e érvényre jutatni azon sérelmét, mely szerint a, ö, ö, a merevlemezeket meg, meg meg tönkretettük. De hát ez az én azt mondom, hogy nem, mert mi magunk döntöttünk úgy, én magam döntöttem úgy, hogy ezt megtesszük, mert, mert mindenféle különböző ö, ö, már ö, másolattal rendelkeztünk az ilyen anyagokról. Aztán, hogy a Európában miért nem aggasztja még inkább a polgárokat, meg a politikusokat sem az, hogy mi történt. A szólásszabadságával, hát védőszervezetektől hallottunk, de az Egyesült Királyságban most a Levison ügyjel vannak-e összefüggések az emberek? Igazán nem átfogó képpel rendelkeznek mindarról, hogy az ilyen viselkedés, kormányviselkedés mennyire veszélyes az újságírókra nézve, és hogy aztán ez milyen kihatással lehet a polgárokra. Valamilyen oka van ennek, de valahogy egyfajta adott nemzeti kultúrákra vezethető ez vissza, vagy arra, hogy, hogy a múltban mondjuk hogyan használták föl a kém információkat, hát tudom, valahogy lehet, hogy egyéni, kulturális háttérre is vezethető mindez vissza, hogy az érintettek igazából nem érzik magukat sértve, szigorú, komoly vitát folytattunk a kérdésről Greenwald és Snowden kapcsolatában, de hát Lehet, hogy a Levison ö, valamilyen szinten az USA válaszadására kihatással volt, de hát az európai ö, szinten hogyan lehetne ö, megvalósítani azt a törvénykezést, amely kivédeni az ilyen helyzetek újabb megvalósítását. Hát én nem vagyok jogász, de az, hogy a tízes cikk ezeket hogyan lehetne a brit jogba is átemelni, hát ez érdekes. A tízes cikknek nem ugyanolyan súlya van az EU-ban, mint az USA alkotmányának első módosító ö, ö, pontjának az USA-ban. Nekünk ö, az ilyen ö, szabad a szólás szabadságával kapcsolatos kötelmek ellen nincs olyan védelmünk, védőhálunk, mint mondjuk az USA-ban az újságíróknak. Egy oka talán annak, hogy az újságírókat jobban kellene, hogy aggassa ez az új helyzet, ez pontosan az, hogy igenis potenciálisan az újságírást és az újságírókat is fenyegeti ez a fajta potenciális lehallgatás, megfigyelés, és hogy az e-mailek tartalma, vagy éppen a metadatok azok, amelyeket megfigyelik. Hát de már az, hogy ki kinek e-mailezik, és miről, ki miután keresett az interneten, milyen internet ö, ö, böngészőn keresztül. Hát ez a metaadat. Igen, de óriási mennyiségű metaadat áll rendelkezésre, és igenis, ezen keresztül már be lehet azonosítani mind az újságírókat, mind pedig az informátorokat. Úgyhogy komoly fenyegetésnek vannak kitéve az újságírók, hogyha csak akár a metaadatok megfigyeléséről beszélünk akkor is. Úgyhogy most már a szakma ö, veszélybe került ezáltal. Magam is beszélhetek a saját védelmünkről, a saját biztonságunkról. Vannak olyan ügynökségek, amelyeknek az lenne a dolga, hogy a mi ö, anyagainkat biztonságban megőrizzék. Aztán az utolsó angol kérdést szeretném megválaszolni. Nagyon sajnálom, de a nem angolul elhangzott kérdésekre nem, nem tudok válaszolni mert én csak hát ugye brit nyelvészeti készségekkel rendelkezem, nem volt tolmácsolásom. Valaki kérdést tett föl arról, hogy milyen alternatív megoldások állnak rendelkezésünkre. arra is kérdést hallottunk, hogy hogyan lehet felülvizsgálni, egyáltalán monitorozni azt, hogy rálátni arra, hogy ö, hogyan lehet mindezt ellenőrizni. Hát megfelelő ö, mechanizmusokon keresztül, hatékony mechanizmusokon keresztül, például ahogyan a a FISA bíróság egyáltalán működik az USA-ban. Igen. És komoly döntések így születnek. Nem tudom, hogy a kongresszusi vagy a parlamenti felügyelet, monitorozás hatékonya, vagy sem, hogy ők jogalkotók-e, vagy éppen őket is beszívja az a közösség, amelyet felül kellene, hogy vizsgáljanak vagy ellenőrizzenek. Mi egyenlőre a rendelkezésünkre álló dokumentumoknak csak cseké részét dolgoztuk föl, úgyhogy még átfogóképpen nem rendelkezünk mi sem, de ahogy már elmondtam, az imént kérem, találjanak olyan módokat, amelyeken keresztül az újságírókat, az újságírást védeni lehet, mert az újságíróknak hála lehet le, lefolytatni ezt a vitát, ezt a szükséges vitát, és a kormányok maguk soha nem fogják bátorítani ezt a vitát, és a titkos szolgálatok sem fogják üdvözölni ezt a vitát. Nem megfelelő, és csak részképet kaphatunk eh, az újságírók eh, eh, segítsége nélkül arról, amire felhívják a figyelmünket maguk a kiszivárogtatók. Igenis fontos az ellenőrzés, mindig is értelme volt ennek. Kérem védjenek meg minket önök, minket újságírókat, hogy mi is szolgálhassuk önöket. Önöknek jogalkotóként kell megtalálni azt a módot, utat, módot, amelyen keresztül mi ö, bármilyen módon folytathatjuk tovább ezt a munkát. Mindenféle utat, módot én csak üdvözölni tudok, hogy összehasonlíthassuk azokat, azzal, amivel mi rendelkezünk. Igen, és az ilyen ellenőrző szerveknek a dolga az, hogy ne csak részképekkel képekkel rendelkezünk, rész rálátással. Elnök úr, ha még egy percet ránk ö, ö, tudna szánni, akkor Annyit szeretnénk elmondani, hogy Verzsi asszony franciául azt a kérdést tette föl, hogy mit javasolna számunkra, mint következő lépést európai szinten, hogy jobban, megfelelőbben tudjuk védeni mind a média szabadságát, mind a tájékoztatás szabadságát és sajátosan rákérdezett arra is, hogy a The Guardian valamikor is fizetette a whistleblowernek, vagy blowereknek az információért. Hát röviden összefoglaltam tehát, és angol kérdést szeretnék hallani. Köszönöm. Három kérdést tettem fel valójában. Az egyik az újságírásra vonatkozott. Ön úgy érzi -e, hogy nincs ellenőrzés a adatok vonatkozásában sem belülről, sem pedig bírói ellenőrzés, illetve valójában a harmadik kérdés már elhangzott, hogy fizetnie kell -e az információért, Rusz Bridger úr. Nos, nem fizettünk információkért, a, mi a parlamentet és bírókat illeti, azt gondolom, hogy erre kitértem az előző válaszomban. Ami pedig e, e, elfogadjuk-e, hogy azért vannak nemzetbiztonsági korlátok. Nos, ahogy ezt az előző válaszomban is mondtam, nagyon nehezek, nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyi helyzetet, és én azt gondolom, hogy a felelősségteljes újságírás keretén belül sikerült szerintem úgy tálalnunk ezt az ügyet, hogy a nemzetbiztonság ne sérüljön, és alapvetően polgári ügyekkel foglalkoztunk, az egyszerű állampolgárok biztonságával, vagyis az egyszerű utcaembere biztonságával, aki digitális kommunikációt használ, ami pedig a ami pedig az egyensúlyi helyzetet illeti, ezt nyilván nem szabad hagyni, hogy a titkos szolgálatok szabják meg, mert ők azt akarnák, hogy semmit ne hozzunk nyilvánosságra, nem is lehetne akkor megítélni, hogy hol van az egyensúlyi helyzet. Én tudom tehát, hogy egyensúlyi helyzetet kell létrehozni, de én úgy látom, hogy a Guardian és a New York Times-szerű újságok, meg a Washington Post felelősségteljes újságíróira kell bízni, hogy, hogy hogyan járnak el. Nyilván leülnek a szolgálatokkal, amikor döntenek, de nem csak velük, mert azért itt van egy sajtószabadsági aspektus, egy polgári jogi aspektus ennek a dolognak, nem csak a titkos szolgálatra kell odafigyelni. Ami a francia kérdést illeti, a, ami az európai védelmi lehetőségeket illeti, megint csak utalnék az előbb adott válaszomra. Nem értem, hogy a tízes cikk miért nem tud olyan védelmi hatást kifejteni, mint amit szerintem ki kellene fejtenie. Nagy-Britanniában a bíróságok persze örülünk, hogy van a tízes cikk, és hasznos eszköznek bizonyult, de a legutóbbi bírósági döntések azt mutatják, hogy nem elégséges. A legtöbb brit újságíró egyetértene velem abban, hogy nincs akkora ereje, mint amekkorát szerettünk volna látni. Köszönjük Ellen Rusbridgernek, a Guardian főszerkesztőjének, hogy részt vett ebben a vitában, és elmondta, amit gondol. Minden jót kívánunk. Most pedig átadom a szót azoknak, akik itt vannak a parlamentben. Köszönöm. Opening time for the answer. Pedig egyrészt köszönöm az együttműködésüket a videokonferencia során, és most visszaadom a szót a jelenlevő szakértőinknek, először a úr kap szót válaszoljanak fel kifoltott kérdésekre. Azokkal a kérdésekkel kezdeném talán, amelyek valóban egyfajta perspektívát nyitnak Mindennek, amit elmondtunk, én a francia aspektusra fókuszálnék, de természetesen más országok más valóságaira is talán rámutatnak. A 2001. szeptember 11-e előtti időszakra kell már visszanyúlnunk, az internet megszületik, egyre inkább elterjed, és nem igazán gyakran utalunk arra, hogy a, a közvélemény, egyáltalán a közhasználók és egyre inkább felhasználják a titkosítást, mint technikát. De annak idején ugye a franciaországi írszerzők, ügynökök használták csak a titkosítást, de aztán a titkosítást a, úgy mond, azt mondták, hogy ha mindenki használhatja, akkor majd a, a kémek szinte nyugdíjba vonulhatnak. Attól tartottak a kémszolgálatok, hogy esetleg valóban kicsúszik a kezükből a, ez a komoly eszköztár, ami a titkosítást illeti, és hát komoly lobby munka folyt a hírszerzői hálózat részéről, hogy ez ne történjen meg. Franciaországban a hírszerzés, úgy érzem, pontosan ezen technikai forradalomnak hála, hogy egyre inkább a különböző információk tömeges lehallgatására, megfigyelésre lehetőség van, egyfajta autonóm állami hatalmi eszközé vált. Fontos volt az állam számára, hogy a szövetséges államoktól ne függjön, amikor információkhoz kell hozzáférnie, vagy akar hozzáférni kinek volt a célja, az ilyen masszívan begyűjtött metaadatokhoz való hozzáférés, mit csináltak ezen metaadatokkal. Mindenki, mindenkit megcéloztak ezzel. Miért? Ahogy Alan Rusbridger is utalt erre, valahogy a fontosságát minimalizálták, de Franciaországban a meta adatok mennyisége sokkal jelentősebb, mint mondjuk a telefonhívások lehallgatása. Telefonon már nagyon keveset mm, lehet megtudni ilyen szinten a telefonos hívásokból. Egyre inkább a metaadatokat vizsgálják, milyen gyakran, ki kit hív, ki kinek ír. Részletekbe menően lehet e, egy adott ember életének minden aspektusát megismerni a metaadatokon keresztül, és csak a metaadatokon keresztül keresztül. A DGS műszaki vezetői hogyan működik ez? Mm, mondjuk egy egyén, egy vállalat címével rendelkezik a DGS, -e, beindítja ezt az óriás, szuper ö, ö, számítógépét, ö, nyers adatokat feldolgoznak metaadatok formájában, és aztán a DGS -e nem továbbítja mondjuk a dcr nek a francia hírszerzésnek, titkosszolgálatnak, vagy éppen a vámhatóságoknak a nyers adatokat nem. A DGS e hozzáadott értéket képvisel, képvisel, hiszen az ilyen nyers, lecsupaszított adatot felruházza különböző további információval és akkor már mindez a francia törvények hatája alá tartozik. Milyen témákról van szó? Vannak terrorista jellegű témák, de a mi vizsgálatunk alapján több alkalommal rávilágítottunk arra, hogy olyan vizsgálatokat, nyomozásokat is folytatott a DGS-e vagy éppen a DCRI, amely a belbiztonsággal foglalkozik, mm mondjuk az államfő biztonságára vonatkozó potenciális fenyegetéseket vizsgálta. Egy adott személlyel kapcsolatban egy ügyvédről lehet szó, egy újságíróról lehet szó, egy politikusról, egy európai parlamenti képviselőről is szó lehet. Amennyiben azt az érv hangzik el, hogy az állam biztonság ö, ö, fenyegetettségéről van szó, akkor bizony a megkeresés megtörténhet, és bármilyen ellenőrző hatóság beavatkozása nélkül egy ilyen információ feldolgozására sor kerülhet. Az imént már utaltam arra, hogy mire appellálnak, akik azt mondják, hogy semmi gond nincs mindezzel? Hát arra, hogy mindenki republikánus módon használja föl ezt a, az eszközt, és hogy az illegalitás ról van ez szó, nem, nem, nem illegális, hanem a legális, mondják azok, akik védik az ügyet. Mit jelent az? Aki azon szolgálatok, amelyek a DGS eh, információit használják fel, számos alkalommal és régóta az emberek azt mondják, hogy egyszer egy napon lehet, hogy bíró elég kell, hogy ö, ö, menjünk, persze a bíróságnál is ö, ö, meg kell védenünk a saját ügyünket, de hát nem illegális, hanem alegális munkát végzünk. A, ö, egyébként pedig a ö, kormány szinte minden megtett az elmúlt években, hogy a bíróság ne avatkozzon be ebbe az ügybe, és e, igazából a e, számos tömeges információ e, egymás közötti megosztása porozítása, és ahhoz vezetett, hogy most már Franciaország úgymond a terrorizmus elleni küzdelemben ugyanolyan jól akar teljesíteni, mint mondjuk más országok, így aztán az az anyag, amelyet begyűjt, elemez, kiválogat a DGSZ, azt a rendőri szervek is felhasználják mondjuk a nemzetközi terrorizmusra kapcsolatos ügyeikben, Úgyhogy közvetlen kapcsolat is létezhet a különböző szolgálatok igazgatóságai, meg a DGS, -e, a DGS fő e, műszaki igazgatósága és szolgálatai között. Úgyhogy mondjuk a francia területről külföldre utazott személynél ez megtörténhet. Aztán egyfajta jogi ruhába öltöztetik ezt az információt, technikai jellegű információt, aztán az igazságügyi jegyzőkönyvekben olvashatjuk, hogy egy névtelen informátor alapján beszolgáltatott információ alapján mi most egy jogi eljárást indítunk útjára. Hát bizony itt jogi kérdések is felmerülnek, mert az ilyen titkosszolgálati információt nem kontradiktórius alapon gyűjtötték be, de hát ez a fajta szuverenitási logika nem zárja ki az eszmecserét, az adatgyűjtést és a masszív, tömeges adatgyűjtő és elemző hírszerző programok működtetését ezzel lehet politikailag megindokolni azt, hogy miért történik mindez. Egy parlamenti képviselő is Franciaországban így érvelt. Adatcsere létezik Franciaországban tehát. Egy szenátusi meghallgatás eh, idején a DGS -e volt igazgatója maga is elmondta, hogy igen, létezik egy közös adatbázis, egy kis körben, nyugati titkosszolgálati körben használt adatbázis, mindenki abból csemegézik, cseresznyézik, az USA rendszeresen fordul például Franciaországhoz, amely igen kompetens a Szájl régióból származó e, adatokkal, e, konkrét technikai megkeresésre van, van szó, az NSA, az NSA a DGSZ-höz fordul, és azt mondja, hogy a Szájli régióból bizonyos titkosszolgálati információkat kér ki. Ez megtörténik, aztán az elektronikus jeleket vizsgálják, mint Franciaországból a Száll régióba küldött elektronikus jeleket dolgozza föl így a DGS e ezen megkeresés alapján, vagy a száheli régióból Franciaországba beérkező jeleket nem akarok túl hosszúra nyúlóan szólni erről, de még néhány szót a whistleblowerekről, a leleplezőkről is. Nagy az eltérés, nagy a különbség Edward Snowden és a Wikileaks megközelítése között. Tehát itt mit látunk? Itt média orgánumok, sajtó orgánumok, újságokon keresztül felelősségteljes publikálásra került sor. Itt nem a teljes átláthatóságról van szó persze, csak úgy nem lehet mindent a köz szférába be átvinni. Számunkra ez a megközelítés legitim megközelítés, és, és legitimálja magát a leleplezést is, és az egyéni és a mm, tömeges ö, szabadságjogokról beszélünk, azt mondja Edward Snowden, hogy Hongkongba utazott, majd Oroszországban kért védelmet. Hongkongban ő képes volt egyfajta szabadsággal rendelkezni a manzal kapcsolatban, hogy mondjuk Glenn Greenwald mm, ugye ő úgy ott járt el, de mondjuk Edward Snowden nem maga választotta Oroszországot, hanem Oroszország ajánlotta föl neki, hogy ott menedékjogot kérhet. Persze a fenyegetés potenciálisan létezik. Látván, hogy milyen méreteket öltött a a Franciaországban és például az USA-ban bevezetett megfigyelő program, még csak az elején tartunk annak, hogy a rendszert egyáltalán megértsük. Ez egy intrúzív jellegű um, megfigyelő rendszer. Természetes, hogy az USA nem csak a terrorizmus elleni küzdelmében használja fel ezt az elektronikus eszközt, ezt a fegyvert, hanem a gazdasági, politikai és más típusú háború csatájának megvívására is felhasználja az USA, és az elkövetkező években az újságírók tovább folytatják a munkájukat, és azt gondolom minden állam, még azon államok is, amelyekben ö, inkább szilárd jog alap van az ilyen szabadságjogok védelmére, még az ilyen országokban is, egy Franciaországban is egyre nagyobb nyomást gyakorolnak majd az újságírókra, megfélemlítik esetleg őket, a bíróság elé viszik az ügyet, de ezt a vitát le kell folytatni. Fájdalmas vita lesz, fájdalmas szülés, de meg kell, meg kell élnünk ezt is az elkövetkező életben. Köszönöm szépen Forró úrnak. Köszönjük, mondja az elnök úr. Most pedig folytatjuk. Now again, again, as we are... Köszönöm. Kicsit időzavarba kerültünk. Most akkor más, hogy próbálom kezembe venni a dolgokat. Mégpedig úgy, hogy hamarosan el kellene kezdenünk a kettesülés szakot, amely az Echelon lehallgatási rendszerről szól. Itt az előadóink Carlos Coelho kollega, Duncan Campbell tényfeltáró újságíró a másik, és volt kollégánk Gerhard Schmidt, aki akkor képviselőként az Echelon jelentés raportőre volt 2001-ben. Ő viszont 5.30-kor el kell, hogy menjen. Tehát egyet megköszönve Appelbaum úr türelmét, azt javasolom, hogy Gerhard Schmidtnek adjuk meg a szót, aki volt kollégánk, és aztán jön Appelbaum úr, és aztán belevágunk a tényleges második ülés szakba. Schmidt úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak. Kollégájukkal arról láttuk meg, hogy e- a vizsgálatok eredményéről fogok beszámolni. Sőt, arra korlátozottam, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk a vizsgálat során. Ha ezzel kapcsolatban kérdéseik lesznek, akkor Kovárjú úr is válaszolhat helyettem, igen jó ismerésztében is ezt a vizsgálatot tudnék, amelyről beszámolandó vagyok. Hogy jártunk el tehát? Mi volt a módszertan? Az esalonnal különbözően a prizma vagy tempera ö, létezését nem kellett reketik munkával bizonyítani, mert a dokumentumok rendelkezésre álltak, nem volt tehát ilyen bizonyító nyomozásra szükség. Ennek ellenére a pontos feltáráshoz azért komoly munkára volt szükség. Ha megnézzük, a Snowden áll, úr által nyilvánosra tett anyagokat és fóliákat, látható, hogy mennyire nem teljesen tényszerűen feltárhatóak az adatok. Tehát a folyamat végén pontosan meg kell értsük, hogy mire képesek ezek a rendszerek. És csak akkor, hogyha belátjuk, mire képes a rendszer, akkor lehet politikai módon értékelni ezeket politikai szempontból, és levonni a végkövetkeztetéseket. Tehát nem lehet megkerülni azt a munkát, ami ahhoz szükséges, hogy pontosan megértsük, mi a kapacitás, mi a képessége a rendszereknek. Aztán a tapasztalatból kiderült az is, hogy a jelentés értéke szempontjából, minősége szempontból döntő fontosságú lesz az, hogy mennyire komoly munka eredménye lesz ez a vizsgálati jelentés. Ezért azt javaslom, hogy ez, az egyes adatokat külön-külön vizsgálják meg, ne vegyék be egy az egyben a, a, a vizsgálati eredménybe, hanem nézzék meg a forrásokat, azok megbízhatóságát, és általában tudományos módon értékeljék, ahogy a tudományos munka során szokásos ezeket az adatokat. A munkatechnikai szempontjából azt is javaslom, utalnék arra, hogy talán helyén való vannak, tekintettel arra, hogy csak decemberig van idő, hogy a koordinátorok szintjén tartalmi ö, megállapodás szülesen arra, hogy mi is voltak éppen itt cél, hogy nehogy a végén törjön ki aztán vita afelől, hogy mi is a vég, voltak éppen itt célja a vizsgálatnak. Ez bizony kontraproduktív volna. Azt is tanácsolnám, hogy a parlament tudományos szolgálatait is vonják be, hogy ezt, a, vagy akár a kongresszus, vagy a brit ö, parlament szolgálatait is vonják be, hiszen ezek is végeztek már párhuzamos munkát. Aztán mi is voltak itt, mit is kellene feltárni szerintem. Az esalom vizsgálat arra jutott, hogy a telekommunikáció felügyeletében egy hírszerzési hivatal, ügynökség bármit megtehet, és meg is tesz, ami te, amire műszakilag lehetőség van, ami finanszírozható, és ami az adott állam érdeklődésére számot tart, és amit a törvények megengednek. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy ezen túl mit tesznek még a hírszerző szolgálatok, azon túl, amit a törvény megenged nekik. Ugyanakkor hogyha részletesen megvizsgáljuk azt, hogy a hírszerzési szolgálatoknak mi is a törvényes hatáskörük, akkor tudjuk azt, hogy, hogy mit tesznek meg minimum, és mit tehetnek meg minimum. Ez az összevetés ez nagyon fontos lépés lehet a vizsgálat során. Azt is javaslom, hogy töltsenek időt azzal, hogy pont akiben mélységben megértsék magát a technikai, műszaki folyamatokat. Az, hogy a telekommunikáció megfigyelése voltak éppen milyen technikák révén történik mert ugye nem csak arról van szó, nem elég egy, egy rádiómatőr tudását megmozgatni ahhoz, hogy megértsük, hogyan hallgatják le az embert a hírszerszolgálatok, hanem be kell kapcsolni nagyon komoly szaktudást, komoly cégeket, amelyek ilyen berendezéseket árulnak és gyártanak. Aztán adatbányászatra is szükség van. Azt is javaslom, hogy bevonjanak egy olyan céget ebbe a vizsgálatba, amely pontosan tudja és érti, hogy mit, mit lehet elérni, és hogyan lehet lefolytatni a data miningot. Aztán korábban nem állt fel még egy probléma, amely most már fennáll, amely abból a tényből adódik, hogy az NSA magáncégeknek is kiadott tevékenységeket. 70%-a az NSA tevékenységének nem a saját a cégem, nem a, a, cég, a cégem belül történik, hanem kiszerződtették ezeket magánvállalatokhoz. Tehát ez persze fenyegetheti az NSZ biztonságát magát is, ám ez nem a mi gondunk, hanem tudjuk, hogy maga, a, a, akár a telefonhálózatát is, is outsourcing révén külső cégek működtetik. Ebből lehet komoly gond is, a vizsgálat során is, a és ezzel foglalkozni kell a vizsgálat végrehajtásakor, már a megtervezésekor, ezzel a tényel. Ki segítheti önöket a mi tapasztalataink szerint? Nos, a kormányzatok, akár a saját kormányaink sem, azoknak nem érdeke, hogy segítsék ezt a munkát. Épp ellenkezőleg előfordulhat, hogy nem mondják meg az igazságot önöknek. Nekünk is akkor nekem hazudtak, nem csak az amerikai, hanem a brit kormányszervekkel is gondok voltak az együttműködés tekintetében. van egy ilyen úgymond hallgatólagos megállapodás a kormányok között. Ha a parlamenti, nemzeti parlamenteket is bevonnak, akkor megállapítható sokszor, hogy nem mernek megmondani, nem tudnak megmondani dolgokat, vagy nem akarják bevallani saját munkájuk hiányosságait, vagy hogy nem nagyon örülnek annak eleve, hogyha az EU szintjéről beavatkoznak a saját parlamenti munkájukba. Úgyhogy ezzel, akkor számoljanak ezekkel a korlátokkal, hogyha a parlamenti felügyelőbizottságok tagjait meghívják. Sajtó munkatársak is segíthetik önöket, ám hogyha utalásokat, híreket kapnak, akkor körültekintően felül kell vizsgálni ezeket. A körültekintés azt is jelenti, azt is jelenti hogy megvizsgálják a forrásokat, azok megbízhatóságát, a, ugyanis kétféle tényfeltáró újság írásszín működik. Az egyik az igazi tényfeltáró és a másik a kreatív tények feltárása, a kitalált tények feltárása. Úgyhogy mindig meg kell vizsgálni az igazság tartalmát ezeknek a történeteknek. Én nem írok elő semmit önöknek, én csak figyelmeztek arra, hogy nem lehet mindent elhinni azonnal, mindent meg kell vizsgálni, akár kormánytól, akár magán információs forrásból származik az tájékoztás. Az Európai Uniós intézmények biztonsági szolgálatairól is foglalkozni kell. Jól tudjuk, hogy az amerikai lehallgatták a, az uniós nagykövetségeket. Jól tudjuk, barátom, hogy az államoknak nincsenek barátai, az államoknak érdekei vannak. Az érdekek mentén persze lehetnek szövetségeseik, amit nem érzelmekről van szó. Számunkra egy dolog fontos. Már akkor is bíráltuk annak idején azt, hogy az EU nem működtet elhárítást, igazi elhárító szolgálatot. Holott még, még nagy vállalatok is működtettek ilyeneket, biztonsági szolgálatnak hívják ezeket. Nem csak itt a parlamentről beszélek, itt a többi intézményről is. A bizottságról, a tanácsról. Számomra elfogadhatatlan az, hogy az, a washingtoni EU képviseletnek nincs például egy, egy lehagatás biztos terme más nagykövetségeknek van ilyen, ez teljesen természetes. Hiszen a nagykövetségeket lehallgatják sokszor még baráti országokban is, úgymond baráti országokban. És végül azt is javaslom, hogy vizsgálják meg a napjogi lehetőségeit, ha az EU jogkal szabályokkal összeegyeztethető, hogyan lehet tagállami előírások alapján a tagállami kommunikációt megvédeni. Azt értem az alatt, hogy korábban, hogyha egy e-mailt küldtek az egyik országból a másikba, a routingot úgy választották meg, hogy a lehető legrövidebb úton jusson el. Ma már viszont nem tudjuk, hogy az e-mail csomagok adatai hol futnak, lehet, hogy Kínán keresztül, Amerikán keresztül, gazdasági műszaki oknál fogva is. Ám egy nemzeti jogszabály alapján elő lehet írni, hogy a nemzeti kommunikációt nemzeti rútereken keresztül lehessen csak forgalmazni. Ez a Facebook esetében nem sokat ér, de az írásos anyagok esetében ez egy használható eszköz lehet. A legtöbben úgy gondolják, hogy a kapcsolódási adataikat, ha flat rate alapján működnek, akkor nem ö, vizsgálják. Holott ez téves elgondolás. A számlázási adatokat a rate esetén is vizsgálhatják és vizsgálják. Tehát az amerikai cégeknek kiadnak szolgáltatásokat outsourcing révén, akkor az amerikai hatóságoknak az amerikai cég bekapcsolása révén hozzáférése van ezekhez a metaadatokhoz. Tehát a számlázási adatokban, tehát az ottban szereplő a számlázási szereplő belső adatokat nem szabad így módon kiengedni az összekatarokon túl, ha ezek érzékenyek. Köszönöm szépen a figyelmüket, néhány ö, problémára szeretném a felhívni a figyelmet, azonban el kell most mennem, mert el kell érnem a repülőgépemet. Köszönöm. Unser, vielen Dank, unser malige Kollege Herr Schmidt. Köszönöm szépen Schmidt volt kollégánknak. Elengedjük őt. We turn back to the first. Nos, akkor visszatérünk még egy pillanat erejéig az első ülésszakhoz, ahol eh, Appelbaum úr volt az egyik vendég, és kapott néhány kérdést, amelyekre remélhetőleg válaszolni fog. Eh, ezt követően folytatjuk Coelho kollégával, illetve vendégünkkel, Campbell úrral. Appelbaum úr, köszönöm, nagyon eh, magas a léc az Echelon jelentés, amelyet Duncan Campbell robbantott ki, gyakorlatilag engem is befolyásolt a saját munkámban, illetve annak idején azzal a reménnyel töltött el, hogy fel lehet lépni a megfigyelés és a lehallgatás ellen, mert nem mindenki fogadta el, hogy ez legitim. Van néhány dolog, amit most, amivel most foglalkozni szeretnék. Nagyon sok kérdést kaptam, és én akkor megpróbálom összefoglalni és összegezni ezeket a kérdéseket. Az egyik dolog, amit bátorítani, ösztönözni szerettem volna, az az, hogy ez egy nagyon komoly téma, Eh, és eh, Amerikában létezik a Church Committee, eh, ugyanilyen Church Committee-re lenne szükség a, most is, berendelni embereket, tanúskodni, olyan emberek is válaszoljanak, akik nem töltenek be semmilyen közjogi hivatalt. Én szeretném hogyha eh, én vagy Duncan Campbell eh, megkaphatná a dossziékat eh, a különböző titkosszolgálatok megnézni, hogy, hogy, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a titkos szolgálatok. Önöknek megküldjük azokat az adatokat, ha kérik, és de remélem Campbell kollega is beleegyezik, amelyeket aztán föltehetnek az internetre ezzel kapcsolatban. Önök rákérdeztek a célokra, és a cél szerintem elég egyértelmű. Egy, hír, egy hírszerző szerv az az ellenőrzést akarja előmozdítani, lehetővé tenni, és ellen is erről beszélt, hogy persze E, ez segíthet a politikusoknak, illetve más csoportoknak is, e, hogy e, ellenőrizzék a dolgokat. Amíg, ha lelassítják az eseményeket, akkor meg lehet változtatni a programok neveit, le lehet darálni dokumentumokat, meg lehet találni az esetleges árulókat, azokat ki lehet rugni, meg lehet büntetni. Gyakorlatilag erről szólnak a megfigyelési rendszerek, a legfontosabb céljuk az ellenőrzés. És ezek a rendszerek is a felügyeletet akarják elérni. Az ellenőrzési rendszerek azok maguk a totalitarianizmus. De amikor a Golden Dawn hozzászólt, hozzá... de mi van akkor, hogyha a Golden Dawn Görögországban a, a, az aranyhajnal hozzáfér majd az ottani megfigyelési rendszerekhez? Az IBM pancskárgyai is veszélyesek. A lényeg az ellenőrzés, hogy ezt az ellenőrzést eh, hogyan alkalmazza majd az amerikai, hogyan alkalmazzák majd az amerikaiak, nyilván oly módon, hogy hasznos lehet ez a németek és a britek számára is. Az biztos, hogy amerikaiak használták a megfigyelést eh, saját polgáraink kivégzésére, illegális háborúk indítására, tehát alapvetően itt eh, egy olyan végső ellenőrzési rendszerről van szó, amely akár a halálbüntetésre is kiterjed. Eh, Fossz úr kérdezte, ugye ő a német képviselő, eh, kérdezte, hogy eh, Fossz, igen, Fossz ő a használatra kérdezett rá. Én azt gondolom, hogy gazdasági kémkedésre használják, az egyértelmű, ez az egyik fő cél. Az amerikaiak azt gondolják, hogy azt mondják, hogy nem csinálnak gazdasági kémkedést. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt bizonyítani nagyon jól működik a demokratikus folyamat önöknek, e, nekünk, e, nálunk nem, e, majd mi megnézzük, hogy hogyan működjön. Az biztos, hogy háborút indítottak már ilyen módon, és politikai üldöztetésben is részesültek emberek, kollégáim is. Hogyan lehet tehát megtalálni az egyensúlyi állapotot, tették fel a kérdést. Tudni kell, hogy itt kémek, magyarul bűnözők játsszák el azt, hogy megrédenek bennünket saját maguktól és mi pedig védtelenül hagyjuk magunkat, hogy majd ők megvédjenek. A német kormány ehhez képest azt mondja, hogy a német polgárok, a német vállalkozások védjék meg magukat. Szerintem nem ez a megfelelő egyensúly állapot. Ha maga a hálózat nem biztonságos, mert nem biztonságosnak tervezték, akkor ott komoly problémák vannak, és akkor nem találtuk meg a egyensúlyi helyzetet. Ha valaki azt állítja, hogy majd ő biztosít bennünket, akkor legyünk gyanakvóak. Albrecht említette az ügynökségek közti együttműködést. Én azt gondolom, hogy iszonyatos mértékű együttműködés van a titkos szolgálatok között teljesen nyilvánvaló ez a dokumentumokból is, e, az elhangzottakból is, illetve a háttérbeszélgetésekből is, Snowdennel, más újságírókkal e, folytatott beszélgetésekből. E, a 20. században a titkos szolgálatok az állam érdekében a többi állam ellen működtek. Most már úgy tűnik, hogy az összes titkos szolgálat egymással fog össze ellenünk. És ez egy elborzasztó dolog. Félelmetes 70, 70%-a a, az információnak, szolgálati információnak vállalatoktól származik tehát 70%-át az adatainknak meg tudjuk védeni akkor, hogyha ezt az együttműködést valamilyen módon csökkenteni tudjuk. nem csak arról van szó, hogy az amerikai kormány vagy az európai kormányok hozzáférnek az adatokhoz, de mi van akkor, hogyha a kínai eh, kormány eh, kompromittálja ezeket a cégeket? Eh, a Google esetében sikerült a Google-en belüli Pfizer Wiretap Systemet kompromittálni. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Google-ban megbízunk-e, eh, mert igazándiból nem is eh, mi dönthetünk ebbe, hanem más fog dönteni ebbe. Tehát eh, biztosítanunk kell magunkat. Nekem itt a zsebemben van egy titkosító telefon, amely Egyébként eh, értesített engem arról, hogy ezt az épületet le lehet eh, hallgatni. Eh, lehet, hogy van is lehallgató készülék az épületben. Ezzel egy olyan ezzel a telefonnal én úgy tudok beszélgetni, hogy nem tudják lehallgatni, ugyanígy SMS-eket is tudok küldeni, sokféle szoftvert használok erre a célra, tehát többfélét, és én magam is kutatom azt, hogy hogyan lehet decentralizált biztonsági rendszereket kialakítani, amelynek nincsenek hátsó ajtajai, eh, nem lehet a fejlesztőket arra rábírni, hogy ilyen backdoorokat készítsenek, és ténylegesen elérhessük ezeken keresztül, hogy szabadon beszélhessünk legalább a saját otthonunkban, és ez nem egy illúzió, én azt gondolom, hogy ez egy elérhető eh, dolog, de most, eh, most, most csak én rendelkezem ezzel a képességgel, hogy nem hallgatnak le, Önöket lehallgathatják, nem önökön múlik, és önöknek is joguk van ahhoz, hogy ne hallgassák le önöket. De itt nem csak erről az eszközről van szó, ez egy prototípus, amit mondani akarok, az az, hogy a világon mindenki biztos kell, hogy legyen abban, hogy szabadon telefonálhat lehallgatás nélkül. És itt van egy nagy feszültség, mert egyrészt vannak azok az emberek, akik állítólag az a feladatuk, hogy biztonságba tartsanak bennünket, ténylegesen ők maguk teremtik meg a biztonsági kockázatokat. Valójában a GSM-eket is így alakították ki annak idején. A Washington Post egy költségelemzést adott ki annak idején, és úgy tudom, hogy 52,6 milliárd euró volt évente a költségvetés forrása, amelyet a titkosszolgálatok eltapsoltak. Ez több mint 500 milliárd dollár 2001 óta. Nem tudom, hogy ez, mire költötték ezt a pénzt. És tényleg rengeteg eh, riasztó, ijesztő aspektusa van ennek a, az egész témakörnek. A Five Eyes országok, az angol száz országok, eh, ők például azért segítik egymást, hogy kikerülhessék a saját nemzeti jogszabályaikat. Igen, ezért többek között eh, Washington DC-ben van olyan eh, épület, amit a brit és az amerikai titkosszolgálat együtt használnak, eh, láttam műhold képeket erről, ahol gyakorlatilag a felek információt cserélnek, tehát eh, gyakorlatilag a lehallgatást egymásnak végzik, ezt megint érdemes lenne kivizsgálni, remélhetőleg Duncan majd, ha lesz egy kis ideje, ezt megteszi. És kompromittálták az európai, lehallgatták az európai komputereket? Persze, persze, ezt minden kétség nélkül mondhatom. Nem annyira a komputerről van szó, hanem a kórházakról, az atomerőművekről, a parlamenti képviselőkről, mindenkit lehallgattak, persze. Én azt gondolom, hogy konkrétan ezzel igen, erre igennel válaszolhatunk. Ez engem persze dühítene, mert ugye gyakorlatilag manipulálják az ellenőrzési rendszereket. Mi van akkor, hogyha egy ellenőrzési rendszerhez úgy nyúlnak hozzá, hogy abból valami fajta baj lesz, akkor az mondjuk egy háborús cselekménynek számít majd jogilag, vagy valaki vállal ezért gazdasági felelősséget? Tehát tényleg nagyon komoly kockázatok vannak ebben az egész dologban. Az aktivistákkal és a hackerekkel kapcsolatban zajlik a hisztériakeltés. A kínaiak például ugye állítólag nagyon nagy károkat tettek, mert néhány céget lehallgattak, ehhez képest az NSA mindenkit lehallgatott és megúszta tehát én azt gondolom, hogy az NSA-nak a, a tevékenysége aggasztóbb, mint a kínaiaké. Emellett pszichés költségek is jelentkeznek a Wikileaks ügyben, amikor részt vettem, vagy amióta részt vettem, azóta engem zaklat az amerikai kormány, átkutatták a házamat, lehallgattak, megpróbáltak lehallgatni, és különböző jogi eljárásokat indítottak ellenem, még pedig oly módon is, hogy az bűncselekmény lenne, hogy én önöket erről tájékoztassam tehát megfenyegettek azzal, hogy nekem nem is szabadna tudnom olyan dolgokról, amik ellenem zajlanak, és nem szabad megosztanom önökkel vagy másokkal. Mert a Wikileaks-kel kapcsolatban ugye a terrorizmusra hivatkoztak. A Wikileaks az nem terrorizmus, hanem újságírás. Ahogy a francia újságíró is mondta, a fontos, eh, hogy a Guardian volt az, amelyik itt eh, elkövette azt a hibát, hogy mindent nyilvánosságra hozott, eh, nem a Wikileaks tette, a Wikileaks megpróbálta visszacsinálni, és utána szerkeszteni az adatokat. Ezt követően egyébként a külügyminisztérium az én nevemet is kiszivárogtatta véletlenül illetékteleneknek, itt nem csak a technológiáról van szó, nem csak arról, hogy a laptopomat vagy a, vagy a, telefonomat figyelik, a családtagjaimat is zaklatják, a, az élettársam is egyszer arra ébredt, hogy figyelik, és ez ez, ez, ez úgy zajlik, hogy közben a terrorizmusra hivatkoznak, amikor ténylegesen lefoglaltak olyan dolgot tőlem, ami, amire szükségük volt, amit, amit le akartak foglalni, akkor terrorista vádakat fogalmaztak meg, meg megtiltották, hogy ügyvéddel beszéljek, stb. Én most már Németországban élek, mert jobb bevándorlóként Berlinben élni, mint Amerikában állampolgárként és azt gondolom, hogy ez elég sokat elárul az amerikai, amerikai helyzetről. Glenn például Rióban él, Laura pedig szintén Berlinben azt gondolom, hogy ezek a tények önmagukért beszélnek. Ezek nyilvánosan bátor emberek, de azért nem akarunk Amerikába visszamenni, és úgy járni, mint Manning. És ez tényleg egy nagy probléma, mert Obama nem tartja be azt az ígéretét, hogy megvédi az újságírókat, ehelyett a lehallgatásokat védi meg. És amikor Klepper eskü alatt hazudik a lehallgatásokról, akkor azt látjuk, hogy hogy nem választott képviselők, vagy választott képviselők büntelenül hazudhatnak. Az ellenfeleiket pedig megcélozzák, célba veszik, és, és lehallgatják, zaklatják. Ami reményt ad, az az, hogy Európában tényleg van vita ezekről a dolgokról. És tényleg nagyon szabad a sajtó. Noha az első alkotmánykiegészítés állítólag igen erős, gyakorlatilag egy sor amerikai újság előtte a CIA-val ellenőrizteti egyes cikkeit, hogy később ne, ne indítsanak ellene eljárást. Bill Keller is ezt tette a New York Times részéről. Én azt gondolom, hogy ez is felháborító. Amikor a Der Spiegel-lel dolgozik az ember, akkor nincs ilyen együttműködés a titkos szolgálat és az újságírás között itt olyan emberek foglalkoznak ezekkel az anyagokkal, akiket érdekel, hogy, hogy mi a valóság, mi az igazság. Én Amerikában ugyanezt nem merném még egyszer elkezdeni. Aztán azt se mondjuk, hogy ez a szeptember 11 miatt van így. Az NSA nagyon régóta gyűjti így adatokat. Van egy Semrock nevű program, amelyet ajánlok a figyelmükbe, és egy másik program, az FBI eh, Counterintelligence programja, annak idején ezt használták fel Martin Luther King Jr. megzsarolására, és olyan zaklatásokra, amelyeket a, például az én élettársam is tapasztalt, amikor éjszaka távcsővel figyelték, vagy betörtek hozzám például, ez olyan, mint a Cointel Pro, csak most már elektronikusan történik, és nem úgy, mint a 70-es években. Az amerikai kormány azt állítja, hogy ez legális, ez jogszerű. Aztán lehet, hogy tényleg az, mert a Patriot Act eh, egy csomó dologra felhatalmazást ad. Far, far too much for me to... Túl sok kérdést kaptam ahhoz, hogy mindig válaszoljak, csak röviden tallózom át őket. Amikor Obama azt mondta, hogy nincs okuk senkinek félni, hát ez mindenkinek sértő lehet itt, aki itt ül a teremben. Amikor azt mondjuk, hogy amerikaiak nem kémkednek amerikaiak ellen, akkor felmerül a kérdés, a többi emberi lényel mi van? Azok ellen lehet kémkedni? Számomra rendkívül maga, a kijelentés is rendkívül botrányos, és hát az a nevében kell elnézést kérjek mindenkitől, önöktől is. Egy civilizált világban nem elfogadható az ilyen kijelentés. És nem is helytálló a kijelentés, mert a Wikileaks alapján az amerikaiaknak még inkább van valójuk a képkedéstől, mint másoknak. Tudnék, van egy olyan rendszer és, és elnyomási kultúra, ami annyira totális, hogy az ember nem ismer telefonálni, mert attól félnek, nekem, mert attól félnek maga metaadatok révén összekapcsolhatják őket velem, és ettől már nem ismernek telefonálni nekem például. Tehát, hogy, hogy kényszerítésre használják-e, vagy adatokat átadnak-e, a zsarnoki rezsimeknek vajon tanulmányoznak a csoportokat ezen adatok alapján? Igen, igen, igen. Vajon hamisítanak adatokat? Abszolút. Engem lefogtak határon úgy, hogy elfogtak, hogy nagy bajban vagyok. Persze nem tudtak le, ö, ö, letartóztatni, nem nézhettem meg az adatokat, aztán végül véletlenül a, a valató cellában belenézhettem mégis, úgy mondazott, hogy ott fájlba. Azt mondtam, ez, ez, ezek hamis adatok. Mondták, hát maga nem láthatja ezeket. Tehát mondtam, már beleláttam. Hát szóval furcsa dolgok. Tehát hibákat követnek el egyesek, hogy ezek szándékos hibák, vagy sem, ez jó kérdés. Hogy ugyan lehet észrevenni, hogy valakit le, lehallgatnak-e? Lehet. Vannak ilyen tracking device-ok, -ok, amelyeken kimutatja, hogy, hogy a telefonomat lehallgatják, a metaadatokat és a, a mobiltelefonok adatait sok esetben például izraeli a csak vállalatnak küldik el a számlázási adatokhoz kapcsolódóan, tehát olyan jogokat alkotni, melyek szerint bizonyos témákban, bizonyos tevékenységet nem lehet outsourcing kiadni külföldi vagy magáncégeknek, az már önmagában megoldás volna sok esetben ezen esetekre. Folyamatosan kiadják azokat, ma is kiadnak adatokat. Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a vállalatok által rendelkező technikák, amelyek a milliárdos piacon forognak, azt mutatja, hogy a Wikileaks uh, eh, counterintelligence eh, egység azt találta, hogy nagyon sok vállalat uh, tulajdonos Európából uh, olyan ázsiai országba utazott harmadik országba, ahol, ahol zsarnoki rendszerek működnek, azért, hogy eladják ezeket az eszközöket, amelyek révén lehallgatnak megcéloznak embereket Egyiptomban, Etiópiában és egy sor másik országban. Hát itt is lehet a jogalkotónak sok mindent tennie, hogy ezeket az exportokat leállítsák, vagy legalább megengedjék azt, hogy az érintett személyek hogyha a hacking team vagy a Finfisher megtalálja, nyomát, nyomára jut annak, hogy ö, embereket lehallgatnak és ártatlan embereket megtámadnak, ezen technikák alapján, akkor lehessen fellépni ezzel ellen jogi eszközökkel. Legalább ezt kéne biztosítani a jogalkotónak a magánvállalatok, magánbiztonsági cégek ügye is felmerült. Abszolút kritikus fontosságú, hogy hogy erről ne vitázzunk, mert ez nem sehol se vezet. Tudod, a, a magánszféra védelme a biztonság függvénye. Ezeket nem lehet egy szembeállítani, a biztonságot, meg a magánszférát. Tehát a, a magánszférát nem lehet megvédeni azzal, hogy, hogy nincs, megsüntetik a magánszférát. Ha abszolút megfigyelnek valakit, akkor nyilván nem amikor nincs magánszféra és biztonság sem. Az NSA-nek van egy kifejezése a lavintre, a lavint a neve, amikor valakinek a szeretteit figyelik meg, tehát egy egész hálózatot az ember körül. most nem vicces ez, bár a kifejezés az lavint elég furcsa hangzik, bizony nem az, hogyha valakinek az áldozata. Az, az egész arról szól, hogy a szabadság, a, a, a jogok gyakorlása, az integritás védelmet kell kapjon és minden csak a személy beleegyezésével lehessen vizsgálni. Ezen rendszerekben egyáltalán nincs jelen a, a beleegyezés. Hát, a, a rendszereket szándékosan gyengítik, annak érdekében, hogy betörhessenek ezekbe, és azáltal gyengítsék a jogainkat. És ez talán Európában nem olyan ijesztő, és épp ezért költözik olyan sok amerikai jognyomozó újságíró Európába, de itt is el kell gondolkozni arra, hogy ember, ha, ha kutatják, lehallgatják, akkor családját szeretteit is és a, ezeket a rendszereket decentralizálják, és, és az, a, ez a fajta biztonság mindenképpen nem kivételként kell alkalmazásra kerülni, hanem az alapjog kell legyen, akkor ez mindenképpen javítja a helyzetet. thank you. Well, thank you. Mr. Jacob. Köszönöm Jacob Applebaumnak hát valóban éles látással, bölcsen világította meg a helyzetet, és sajnos hm, felkért arra, hogy nyitottan vizsgáljuk meg, valóban gondoljuk át mindazt, hogy milyen is ez a helyzet, és köszönjük, hogy ilyen erőteljesen érvelt azon érvek mellett, amelyekért mi is kiállunk nap, mint nap. Hát most időben igen csak csúsztunk, de mégis a második részére térünk át ennek a workshopunknak, és az Echelon rendszer alapos tudójának, ismerőjének, Kollió úrnak, aztán Duncan Campbell újság írónak, oknyomozó újságírónak adom meg a szót. Köszönöm szépen hogy ellátogattak hozom. Koljó úr, igen, rövid leszek, köszönöm. Nincs igazán sok idő, amely rendelkezésünkre állna az előadásra, és Campbell úrnak is szeretném megadni a szót. Érdekesebb lesz szerintem őt meghallgatni, mint engem, de gondolatébresztő négy nagy ö, gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Az Echelon bizottság annak idején számíthatott Campbell úr ö, oknyomozó ö, vizsgálataira és Gerhard Schmidt úr kiváló munkájára is, aki már előttem szól. Pedig ö, mi bizonyítottuk, hogy az Echelon létezik, amikor ugye a Five Eyes-ról az az Egyesült Királyság, Ausztria, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és USA az az öt ország volt, amely ugye lehallgatta, megfigyelte, és aztán megosztotta a begyűjtött információkat. Aztán a berlini fal lemomlása után és a hideg háború végeztével az USA a hálózatát, kém hálózatát a háborús katonai célpontokról a polgári és és kereskedelmi kémkedésre irányított át, kémkedésről beszélünk, ez nem kivételt képez, mi bizonyítottuk, hogy létezik a rendszer, és a CIA volt igazgatójával egyeztetve Március 22-én 2000-ben a Wall Street Journalban is megjelent egy cikk, amelynek címe az volt, hogy vajon Amerika saját szövetségeseit miért, szövetségesei után miért spionkodik. Hát, a saját tevékenységeinkről szólva, ugye az a címre már utaltam, a cikk címére, és ez volt a tárgya, igen, érdekes beszélgetésnek is, amelyet lefolytattunk a ö, megkeresett ö, ö, személyekkel, nem szeretnék most erről a cikkről külön beszélni, az Echelon Bizottság dossziéjában is hozzáférhető ez az érdekes cikk. Negyedik nagy gondolatom pedig, Utolsóként rá vonatkozik, hogy mi eltérő 2000 és 2013 között. Hogy Campbell úr is majd bizonyára ö, még ékes szólóban elmondja, az az, hogy annó, amikor az Echelon hálózat még a telefonokat, e-maileket, faxokat, ugyan le tudta hallgatni, de annó, akkor, 2000-ben, elővigyázatosan az USA saját területén lévő kémeket használt föl, és hogyha például amerikai polgárokat után akartak kémkedni, akkor a brit kollégáikat felkérték, a brit titkos szolgálatot arra, hogy ezt tegyék meg, és ö, ez viszonosság volt, tehát a, a britek ugyanúgy felkértek az USA bélé ö, kollégáikat, ö, hogy így járjanak el. Mi ugyanígy jártunk el, az együttműködésre való bizonyíték, együttműködésről szóló bizonyítékokat is így kér, kerestük meg, szereztük be. Most már viszont a titkos szolgálatok saját nemzeti fennhatósági területökön belül is megfigyelik saját állampolgáraikat. Ez nagy eltérés, és a hírszerzői szolgálatok közötti titkos szolgálati adat cserére már most így kerül sor. És azzal zárnám le, hogy ha mi sikerrel bizonyítani tudjuk, tudtuk 2000-ben azt, amit tudtunk, akkor miért nem tudtunk semmit tenni az ellen, hogy ez ne folytatódjon tovább. Az Echelon jelentésben bizonyítottuk a meglétét a, ezen rendszernek két hónappal a 2001. szeptember 11 egy támadás előtt. Szövetségeseink, amerikai szövetségeseink szuverén módon jártak el, de annak idején a leleplező adatainkat még azon bizonyítékok ellenére sem sikerült úgymond tovább vinni, hogy mi bebizonyítottuk, hogy létezik. Ez 2000 Eh, egy szeptember 11-e óta viszont a dolgok változtak. Igenis eh, a eh, civil polgári szabadságjogok elleni fenyegetés sé vált valahol maga a terrortámadást, de sajnos a 11. Mm, terrortámadás után hamvában holtá vált szinte a saját eselon jelentésünk is, és valahol az az érzésem, hogy egy ilyen vu helyzet állt elő. Láttunk már mindent, ezekből vannak eltérések, persze szerintem a legnagyobb eltérés a technológia szintje ma már ahhoz képest, ami ugye 13 évvel ezelőtt volt érvényes. Az Echelon, hallottuk az egyik előadó szájából is, hogy szinte gyerekjáték volt ahhoz képest, ami ma létezik. Milyen típusú adatokat, meta adatokat dolgoznak föl a mostani szolgálatok. Ezekre szerettem volna rámutatni a négy nagy gondolatra, és Intveld asszonyra nézek, de Campbell urat kérem fel arra, hogy most tartsa meg előadását. Chairman. Ah, uh, ah, Chairman and uh, colleagues. Elnök úr, tisztelt kollégák! Nagyon rettetősen ironikus az, hogy éppen 12 nappal ezelőtt, 2001. szeptember 5-én született 44 ajánlás Gerhard Schmidt által írt jelentésben, amelyet a parlament, ha jól emlékszem, egyhangulag fogadott el. Hát ez az egyik tragédia, hogy a New York és Washingtoni támadások után a terroristák, elmutató terroristák oly sokat áthattak a szabadságjogoknak, az állampolgári jogoknak cselekmények révén elmondható ezzel elmúlt tíz évben. Ám már a szeptember 11 előtti években is láthatóak voltak annak a jelei, amit most Edward Snowden-tól megtudtunk. Az, év, az évtizedek során a UK-USA megállapodás jelei, illetve az Amerikai National Security Agency és a többi brit, a angol nyelvű partnerek közötti megállapodás. Ugye ez most derült ki, de korábban is már fennállt. Azokban az években is, amikor jelentéseket éltünk ezekről, kiderült már, hogy Nagy-Britannia Anglia északnyugati részében egy lehallgató központot működtetett, ahol hang, metadatokat, hangadatokat hallgatott le, egy tornyot, rádió lehallgató tornyot épített, nyolc emeleten high-tech processzor technológia épült be ebbe a toronyba. Nagyon látható lehallgatási ö, tornyok és központok ezek. Összevetve a mai helyzettel, ez az állomás, az, ez, az a legfőbb internet kommunikációs adatbegyűjtésének helyszíne, eredetileg a, eléggé láthatóak voltak a műhold lehallgató tányérok, az SOVA rendszer része volt, de látható a felső sarokban azon új épületek sora, melyek a Tempora projektként épültek oda, amelyről Snowden oly sokat beszélt, illetve jelentett. Ugyanakkor látható volt az is, hogy Amerikában mi várható, amikor amerikai technikusok képeket szivárgottak ki arról, hogy optikai kábeleket hogyan építenek be a nyugati parton, amerikai nyugati parton az internet központokban relé központokba. Itt ilyen titkos lehallgató szobák épültek, a világ más részein is, ám csak 2008-ban sikerült egy brit újságírónak kiszivárogtatnia a Mastering Internet projektet felderítenie, és aztán kiderült, hogy ez a Tempora projekt révén más állomások felépítését is vezetett. Az Echelon rendszer önmagában nem csak úgy működik, hanem sokkal nagyobb, mint volt, új neve van, Fornset a neve, ez Edward Snowden egyik diája, amit Brazíliában publikált, ez mutatja az Echelon állomásokat világszerte. Egy-kettő talán már nem működik, a német országi például nem, de bizony nyíltak új állomások Indiában, Tajvanon, Kenyában, Brazíliában, mint ugyanazon adott lehallgatási hálózat részei is, vagy a brit, vagy az amerikai gazdája működteti. Ománban is van egy, amely a közel-keletet hallgatja le. Tehát a kommunikációs adatgyűjtési hálózatnak egy, csak egy apró része volt az eselon ahhoz képest, amit a technológiai fejlődés most már lehetővé tesz, ahogy amikor még 2001-ben a parlament a, az elfoglalta, akkor mi nem is sejtettük, hogy milyen technológiák lesznek elérhetőek, és ezeknek milyen kihatásai lesznek. Itt egy példája. Snowden térképét megerősítette a japán belüli Echelon állomás, ez Echelon 2000-es jelentés is tartalmazta már a Miszavai állomást, és mit túl is megvizsgálta annak idején, és te mondta a következtetéseket. Még több lehallgató állomás Amerikában. Ami, leg, ami a legérdekesebb mindenben, hogy hogyan működik az egyes inputok adatainak begyűjtése és integrálása egy internetfelhasználási elemzési rendszerbe, amely lefedi az egész földgolyót. Ezt Applebaum úr már említette ezt a rendszer, és mások is. X-key vagy Cross-key score a neve. Ez, aki a komputer nyomozási ágazatban dolgozik, ismeri ezeket az típusokat. Az esetben munkám után lehet, hogy én is foglalkozom majd ezzel. Tehát nem mindenki komputeréhez hozzáférhet ez a rendszer. Az inputok három fő csatornából származhatnak, ahogy látjuk. Egyrészt a Fornset állomás, amely az esetben új neve, tehát ez a gazdasági kereskedelmi kommunikációt lehallgató műhold lehallgatásból származó az SSO, Special Source Operation nevű forrás, ezt az ügynökség a kereskedelmi kábel, illetve optikai kábel forgalom, beleértve az internetes telefon forgalom lehallgatásából számítik. Ez a telekom vállalatoktól vagy kikényszerítik ezeket a hozzáféréseket, vagy maguktól adják. Aztán az F6 tipológiája, ez egy Special Collection Service nevű az Egyesült Államokban és más dip amerikai diplomáciai képviseleteken működő lehallgató központokból származó dokumentumadatokat összesít. A rendszer célja, hogy az optikai, tenger alatt futó optikai kábelekhez is hozzáférjen, ahol a világkereskedelem jelentős része folyik. Az esetben most már csak kisebb játékos, mert amely a, a műholdas adatforgalmat hallgatta le, és Nagy-Britannia nagyon fontos szerepet játszik, ahogy Snowden is rámadatott, az internet információ úgymond kikanalazásában. Az az egészben az újdonság, hogy még nem 2010-ben csak az egyébként Államok a futó nagy kábelek 18 közül 18 került lehallgatásra. Egyes kereskedő vállalatok lehet, hogy még ellenállnak, nem engedik a kábeli rendszerükhez a lehallgató, de a cél az, hogy mindegyiket lefedjék. Vagy a terminálnál jutnak be a kábelbe, kábelhez, vagy a vállalat beleegyezésével hallgatják le egy plusz optikai kábellel a, a, a processing központban, vagy a vállalat tudta nélkül titkos lehallgatást folytatnak a, azon vállalatok adatait, amelyek nem járulnak hozzá ehhez. Ez egy backhold tevékenység révén. Az öt i nagy, nagy titkosszolgálatos csatlakozott egy új játékos, és ez pedig a legnagyobb az angol száz világon kívül a legnagyobb partner, ez pedig a svéd ez a, a svéd rádió elhallgatási végző szolgálat, ami internet szabályok alapján is hozzáfér a tenger alatti kábelekhez. Ez egy FRA Göteborgi svéd lehallgatóállomás, elnézést, hogy szörnyen ejtem ki a város nevét, svédektől kérek elnézést. Érdekes lehet az 5 nek tehát az angol száz titkosszolgálatok szövetségének ez a svéd partner, mert hozzáférő a kábelekhez, amelyekhez senki más. Tehát az EU nagy Nagy-Britannia, hanem egy másik tagállam Svédország bekapcsolásával is számolhat az EU adatforgalom, az EU adott forgalom behallgatásában. A titkos kódneveket használnak a rendszeren belül, hogy erejtsék a résztvevőket Amerikában, Nagy-Britanniában, és ha egy kábelet lehallgatnak, vagy telefon, vagy, vagy internetre lép, lehallgatnak, akkor saját titkos kódnevet kap, és másodlagos tevékenységként jelölik meg. Tehát Cross Key Score dia mutatja azt, hogy hogyan hallgatják le a teljes bolygó internet adatforgalmát. Tehát rákapcsolnak, rákapcsolnak szelektorra, amit annak idén szótárnak neveztünk az esalon nyomozás során. Ez egy olyan elosztó központhoz való hozzáférés, ahol a teljes adatforgalom elemezhető. Még egy lehallgató központ a Vörös-tenger térségében, egy esalon állomás, amely puszkavacítást kapott. A városon belüli adatgyűjtés, az F6 működik, általában az amerikai követségeken. Hasonlóan működik ez, mint a 99-ben felfedett lehallgatott torony Angliában. Általában tornyokban van, Amerikán belül is, Amerika, a Genfi amerikai követségen, nyilvánvaló, ez a torony, mely tipikus megjelentési formája. Az épület tetére húztak föl egy ilyen emelvényt. Edward Snowden éppen ebben a lehallgatási központban volt állítólag, dolgozott állítólag néhány évvel ezelőtt. Hasonló létesítményeket láthatunk Nikózéban, Ciprusban, és hogy kiegyensúlyozott legyünk, az orosz, orosz követségén is van hasonló tornyok. Aztán a brüsszeli amerikai követség elég ártatlannak néz ki előről, ám ha hátulról nézzük meg, akkor látjuk azokat a felépítményeket, meg lehet éppen most bennünket hallgatnak szóról szóra. Úgyhogy hatalmas integrált kapacitások működnek összekapcsolva a lehallgatási és elemzési feladatokat ellátva. Korábban azt hittük, hogy egy nagy rendszerrel kell szembenézzünk, 99-ben, 2001-ben. Most már öt nagy egymásból átfedő rendszerrel kell számolnunk, amelyek folyamatosan szimultán módon működnek, gyűjtik az adatokat kábelekről, műholdakról, Deep packet inspection révén, tektoptikai hozzáférés révén hackingelve hálózatokat, komputereket, kiaknázva a komputerhálózatokhoz való hozzáférést, és az a történet végén de nagyon sok módja van annak, hogy az adatainkhoz, a vállalatok adataihoz, a kormányok adataihoz hozzáférjenek, és a, ezért a Prisma rendszer működésébe is, amelyek olyan adatbázisokat hoznak létre, amelyekhez hozzáférhetnek a rendvédelmi szervek. A Washington Postban publikált statisztikatok szerint látható, hogy az NSA, a cia az FBI-vel és másokkal hozzáfér a legtöbb állat ügyfeleihez. nem minden került publikálásra Snowden úr adatai közül. Például az, hogy a, milyen módon vesznek részt a műholdas adatforgalom lehallgatási. Vannak már hír, ugye hírszerző műholdak nagyon közelről vizsgálják azt, hogy, hogy ö, mi folyik a felszínen, és kitöltik azokat a hézagokat, amelyek a lehallgatás rendszeréből adódnak, tehát nem sikerült lehallgatni másképp, azt ezekből a kéművadakról tudják vizsgálni. Az ECI által beszerzett információk kiegészítés. Lássuk, mi történt az elmúlt 12 évben. Nos, az, hogy a kockázatok és a károk hatalmas módon megnőttek a tömeges adatgyűjtés révén. Egyes elemzési módszerek, amelyek hatással lehetnek a társadalomra, nem, még mindig nem átláthatóak, sokan nem értik azok, akik nem a hírszerzésnél dolgoznak, ezek hatásai. Teljesen világos, hogy a hálózat elemzés a metaadatok alapján kikit hív, és a, egy, egy olyan térképé vált, amely a szociális hálózatokat és a társadalom működését letérképezheti. És ennek a kihatásai beláthatatlanok elképesztő ennek kihatás, és pusztán az a merészség, hogy mindent begyűjtenek, és örökké tárolhatnak ezek a szervek, elképesztő. A computer hacking is házatlanul betörés már régóta gyanú tárgya, ám ennek a mértéke korábban nem sejtett. Tehát nem sejtettük, hogy ilyen mértékű. azok a problémák, amelyekkel szembe kell néznünk alapszinten, szintén elképesztőek. Az amerikai alkotmány és a Bill of Rights, és azon belül is különösen a negyedik eh, alkotmánymódosítást, ez gyakorlatilag a Church bizottság működése óta eh, úgy értelmezték, hogy az emberi jogok csak az amerikai polgárokat eh, illetik meg, és gyakorlatilag amikor európaiakat céloznak meg, akkor gyakorlatilag nincsenek korlátok, nincsenek határok. Csodálatos korlátozások léteztek, amelyek nem tudtak amelyek, amelyek nem hatnak akkor, hogyha nem amerikai az ember, és nem csak Amerikában kommunikált. Az amerikai kormány elég lassan ismerte el az ember, egyetemes emberi jogi nyilatkozatot, noha aláírta a legtöbb ország azt, az Egyesült Államokat is az Önök Bizottsága felszólította arra, hogy a politikai jogok kartáját írja alá, és aztán ez nem történt meg. Azt is tudjuk és hallottuk, hogy Franciaországban, éppen itt is hallottuk, hogy Franciaországban, Nagy-Britanniában Eh, Amerikában eh, a eh, rendvédelmi szervek is felhasználhatják a begyűjtött információt. A rendvédelmi szerveket legalább ellenőrzik a legtöbb országban az, hogy titkos megfigyelések is beáramlanak a rendvédelmi szervek adatbázisaiba, az gyakorlatilag a rendvédelmi szervek integritását fenyegeti. A, az egyik legelképesztőbb dolog az az, hogy ha visszanézünk a múltba, akkor 1968-ba kezdődött, 1978-ba kezdődött az Echelon, 89-ben lepleztük le, és a parlament csak 10-12 évvel később fegyült, figyelt fel rá, akkor azonban még primitívek voltak a kompjúterek. Volt egy olyan rendszer, amit úgy hívtak, hogy szótár dictionary, amelyről a 10 évvel ezelőtti tanulmányunk is szól, de most már teljesen irreleváns, mint amilyen irrelevánsá a nyomtatott szótárok váltak. De a legelképesztőbb dolog az az, hogy az automatikus adatgyűjtés igazolására, mindenfajta ok nélküli igazolására azt mondják, hogy automatikus és robot folyamatok teszik ezt szükségessé. Tehát új folyamatok lettek kitalálva, és a magánéletünkkel kapcsolatos információkat emberek által programozott robotokra bízzák, amelyek eh, nyilván nem különösebben állnak ellenőrzés eh, alatt. Ez az emberiség történelemben, történelmében egy új lépés. Azt gondolom, hogy ez egy egyszerű ideológiai és szociológiai fejlemény, amelyel az elkövetkezendő hónapokban foglalkoznunk el itt is, és az Egyesült Királyságban is. Ami a fékek és ellensúlyok illető utolsó mert illeti. E, nos, arra nem fogjuk tudni rábírni őket, hogy hagyják abba az internet lehallgatását. És tényleg egyes esetekben valóban sikerült e, terrorista e, szervezkedéseket meghiúsítani. De ha az elmúlt három hónapban kiderült valami, akkor az az, hogy a közvélemény tájékoztatása és a fékek és ellensúlyok rendszere a demokratikus társadalmak legfontosabb védvonala Európa, és ez az én javaslatom, adjon menedékjogot Edward Snowdennek, mert olyan sok ismeretet szereztünk tőle. Köszönöm. Thank you, Mr. Campbell. Köszönöm eh, Campbell úrnak ezt a tényleg lehangoló, de ugyanakkor nagyon érdekes előadást. Tényleg elképesztő, hogy mindent tudnak, amit csinálunk, és aztán két diák kukta segítségével ezt az egész rendszert gyakorlatilag ki tudta cselezni, tehát úgy tűnik, hogy vannak az, van még azért remény. E, nagyon el vagyunk maradva az előre tervezett menetrendünktől, kedves kollégák. Én azt javaslom, hogy hát először Claude Moraes beszéljen, mert ő a raportőr, talán zárja is le ezt az egészet, és aztán két-három árnyék előadóra juthat még idő, ha feltétlenül ragaszkodnak hozzá. Ezzel egyet tudnak érteni, Claude? Tehát eh, egy percet kapnak az árnyék előadók, ha akarnak. Eh. Um, Only if you feel the need, eh? <laughs> Akkor, ha úgy érzi szükségét, hogy beszélnie kell. Carlos, nem. kapcsán, az esalon jelentés kapcsán, hogy miért nem lett ennek követ, további következménye. Amire emlékszem az esalon jelentésre, ott nagyon sok jogi nehézségbe is ütköztünk Európai Unió szinten. Nem nagyon tudtunk lépni az a benyomásom, hogy nagyon vált, erősen változott a helyzet mára. Ezzel kapcsolatban mi a lehetőséged összevetve a két időszakot? Az esalon vizsgálatét meg a mostani. Köszönöm, és köszönöm, hogy rövidre fogtad. Jan? Albrecht. Köszönöm. Nagyon érdekes gondolatok voltak ezek, és remélem, hogy mindez az információ úgymond az állampolgárokhoz is eljut, mert az a benyomásom, hogy nem elég, ha ma mi körünkben jár körbe mindez. Egy kérdés. Rex Keycore rendszer kapcsán Campbell úrnak intézem ha jelezni, hogy mely államoknak van hozzáférés ehhez a rendszerhez, és milyen összefüggésben használja az Echelon program, a Tempora és a Prisma program egymással hogyan van összekapcsolva, hogyan működnek ezek együtt. Ez nem volt világos, tudnélik. Köszönöm, Cornelia Ernst, egy percben. Igen, köszönöm. hát nem tesz jót az ember hangulatának, ha végighallgat egy ilyen előadást az esalon óta, mi történt. Egyetlen kérdésem van. Mit, milyen üzenetet adna útravalónak nekünk, parlamenti képviselőknek, akik ülünk a szakbizottságban, és a nagy témával meg kell virkozzunk, milyen módszertant javasol a lefolytatott vizsgálat során, és az a tapasztalatok alapján, amelyeket önök szereztek ezzel a szakbizottsággal kapcsolatban korábban. Először Campbell tudott, kérem, hogy röviden reflektálja, válaszoljon a három kérdésre, és aztán megadom Klódnak az árszót. Um, I think I should respond just to Mr. Az ex score-ral kapcsolatos kérdésre válaszolnék. Az X-Key score az valójában az Echelon rendszert, eh, a Fornsetnek hívott rendszert eh, használja fel, eh, tehát ez belekerül a rendszerbe. Az X-Key score system az az amerikai rendszer, de Nagy-Britanniának is van saját rendszere, amely a Tempora projekthez kapcsolódik, és amely ugyanígy működik, ahogy azt sejthetnénk, mert amerikai cégek Lockheed Martin készülékeit használják, és hát ezek integrált adatbázisok, ez a lényeg. Guardian-től tudjuk, hogy az NSA a brit adatbázist is tudja használni, ugyanúgy, ahogy a britek hozzáférnek az eh, scorehoz. Az X-Key helyeket a térképen bemutattuk, és azt is láttuk, hogy vannak olyan országok, amelyeken piros, amelyek piros ponttal vannak jelölve, de én úgy értelmezem, hogy itt valójában amerikai követségekről van szó ezekben az országokban, ahol van egy komoly elemző kapacitás az X-Key Score elemzésére. Tehát az X-Key Score, a, a Five Eyes országokon kívül, amit a Snowden anyagból ismerünk, azon kívül nem dokumentált. Esetlegesen India, Izrael, Svédország és Franciaország férhet hozzá. Ez spekuláció, vannak dolgok, amik vannak közvetett bizonyítékok erre a hozzáférésre ezen országok által, de az biztos, hogy a, az angol száz országok teljes mértékben megosztják az adatokat, a többiek pedig esetleg részlegesen férhetnek hozzájuk. Egy sor dolog már kezd nyilvánosságra kerülni más országokban, nem, nem annyira az Egyesült, Állam, az Egyesült Királyságban, Amerikában is Az NSA például nyilvánosságra hozta, hogy 30 országgal folytat együttműködést, tehát lehet, hogy ez azt jelenti, hogy 30 ország férhet részlegesen hozzá ezekhez a dolgokhoz. Két kérdés maradt még, politikai, jogi vonatkozású kérdések. Koelho úr, köszönöm Nyilván egyes kérdések nem tartoznak az európai jogra, ugyanakkor mi parlamentként ajánlásokat hozhatunk, illetve megszégyeníthetjük a felelősöket. Ezt tettük a múltban is, és én azt gondolom, hogy ettől az eszköztől nem szabad visszariadnunk. Akár ajánlásokat intézhetünk az Egyesült Államokhoz is, Például, hogy írjanak alá olyan nemzetközi egyezményeket, amelyeket eddig nem írtak alá. E, fordulhatunk az Európa Tanács főtitkárához, valamint az ENSZ főtitkárához is. Kérni szabad, kérdezni szabad például rákérdezhetünk arra, hogy hogyan lehet e, elhárító tevékenységgel az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti kommunikációt megvédeni. Ajánlásokat megfogalmazhatunk tehát, nincsen jogi kompetenciánk, nem hozhatunk jogszabályt, de politikai kompetenciánk van, ajánlásokat megfogalmazhatunk, ami pedig a javaslatokat illeti. Én azt mondtam, hogy a 44 ajánlást újra nézzük át, néhány ezek közül elévült, néhánynak már nincs értelme, de a nagy részük azok ténylegesen felhasználhatók, vagy újra csomagolhatók. Elképesztő, hogy ennyi évvel később az Európai Parlament ajánlása, ennyi, ennyi évvel az Európai Parlament régebbi ajánlásai közül ilyen sok újra megfogalmazható. Köszönöm, mondja az elnök. Három nagy kérdéssel foglalkoztunk a mai nap folyamán. A sajtószabadságra és a szólásszabadságra gyakorolt hatás, a demokratikus felügyelés, felügyelet a titkosszolgálati közösségben, illetve megnéztük, hogy az Echelon vizsgálatnak milyen következményei lettek. Claude Moraesnek adom meg a szót, aki a végső megjegyzéseket megteszi. Köszönöm, Szofi. Tudom, hogy kevés az idő. Nem akarok itt mindenkinek idegével játszani azzal, hogy hosszan taglalom mondandómat. Azt szerettem volna elmondani, hogy ezt tudnunk kell, hogy nagyon sokan hallgatnak bennünket webstreamen is. Ez első ilyen meghallgatás. És én nem tettem fel ugyan kérdést az Echelon ügyel kapcsolatban, és a rendszer majdnem összeomlott, amikor nem tettem föl kérdés, volt lehetett volna, de hát ezt hagyjuk. Először is az eljárás pont, beli pontokkal kapcsolatban. Az első ilyen meghallgatás, vizsgálat, és tekintettel a az időkeretre el kell mondanom azt, hogy egy négy hónapos vizsgálatról van szó. Az Echelon vizsgálat egy évig tartott, az amerikai kiadatási botrányítani vizsgálat mind-mind egy, több, egy évig tartott, úgyhogy ez a négy hónapos határidő ez rendkívül nehézet teszi a munkánkat. Januárban kell plenárisan szavaznunk, előtte ezt aggodalmi szavazást kell tartani decemberben, úgyhogy egyrészt nagyon nagyra törő program, ez a képviselők az árnyékadók számára, mert legyünk realisták is. Látva a feladat nagyságát, egy paradoxonnal kell szembenéznünk. Az első ülésem az érzékelhető, hogy nagyon magas minőségi hozzászólások, kérdések fogalmazódtak meg, és az árszó jogán hadd mondjam el, hogy úgy gondolom, nagyra törő módon kell hozzáállnunk e feladathoz. A média szabadságának kérdése ez, meg az eselomból levonható tanulságok is kell, hogy ösztönözzenek bennünket. Az eselom azért omlott össze úgy, ahogy összeomlott. A szeptember 14 i eseményeket követően hallottuk Koelő úrtól. Ám a vizsgálat minősége bemutatta, hogy objektívek tudunk lenni, politikai pártokon határain átnyúló módon ma hallottak alapján is, meg az eselon eset alapján, meg szerint ajánlások alapján is, szerintem ö, bizalommal állhatunk hozzá a vizsgálathoz. Most nyugodtabb vagyok, és ambiciózusabb, mint korábban voltam e vizsgálat eredményével kapcsolatban. És azok, akik ma hallgattak bennünket, meg akik itt voltak, azoknak mondhatom, hogy a következő négy, négy hónap során a, a vizsgálat természetéből adódóan nagyon sokat tudunk majd elérni, hogyha fenntartjuk azt a konzisztens hozzáállást és módszertant a kérdésfeltevések tekintetében, meg a minőség tekintetében, amelyet ma folytattunk, és amelyet erősítettek a meghívott vendégek is. Meghallgatva azt, amit, amit hallhattunk az Echelon kapcsán, és a végre nem hajtott ajánlások kapcsán, mely külső okoknál fogva lett adódott így, ez volt a kulcsfontosságú üzenet szerintem. Tehát az árszót tegyük későbbre, elnökasszony, reméljük, hogy látják, hogy tizen... jövő csütörtökön Strasbourgban lesz egy következő vizsgálati meghallgatás, ez is webstreamen követhető lesz, nézhető lesz, és ahogy ez helyén való is, egy vizsgálat során teljes átláthatóság mentén fogunk működni, az ajánlások, a, a jegyzőkönyv mind-mind hozzáférhető mindenki számára, mert hogy a vizsgálat már csak ilyen. És még egyszer köszönöm a mindenkinek, mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a mai napon, és visszaadom a szót elnök asszony önnek. Köszönöm. Ezzel zárjuk a mai ülést, ahogy Claude Morales is elmondta, a következő vizsgálatbizottsági ülés csütörtökön lesz Strasbourgban, jövő héten 10 órakor. Köszönöm, hogy eljöttek.